Azt javaslom, hogy kezdjük el az ülésünket, a meghallgatásunkat. Az etnikai kisebbségi csoporthoz tartozó nők társadalmi integrációja, ez a meghallgatásunk címe. Mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök. Természetesen köszönetet mondok először is Antonia Párvánovának, aki az előadó e témában, tehát az etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó nők témájának, és köszönetet mondok minden előadónak, akik eljöttek ma délelőtt, és elmondják nekünk a véleményüket, a tapasztalataikat, és válaszolnak majd a kérdéseinkre. Természetesen mindenkit egyenként külön üdvözlök. Greiner asszonyt, a Migráns Nők Európai Hálózatának elnökét, ő Németországból jött, Isabella Michalekét, aki az Európai Roma Jogi Központ igazgató helyettese. Ők részt vesznek az első szakaszban a vitában. Fotakis urat is üdvözlöm az Európai Bizottság részéről. Ő is részt vesz a meghallgatásunkon. Köszönöm, hogy eljött. Aztán nagyon érdekes vitára kerül sor majd az integrációs gyakorlatokkal kapcsolatosan. Dániából itt van Möller Jensen asszony, a Nők és Társadalmi Nemek Információs Központjából. Itt van Kemal Ejup úr is köztünk, a Bolgár Köztársaság Diszkrimináció elleni bizottságának elnöke. Őket is szeretettel üdvözlöm. Aztán a záró vitafórumon a szakértők között ott van lesz majd Amandin Bach asszony az Európai Női Lobby részéről, aki szintén tesz majd néhány javaslatot. Köszönöm szépen minnyájuknak, hogy eljöttek, és azonnal meg is adom a szót Parvanova asszonynak, aki az előadó, és akinek majd a, el kell mennie, mert szavaz egy másik bizottságban. azt asszony, öni a szó. Köszönöm szépen. Mohán Sátia asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy milyen nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, és e nagyon fontos témáról beszélhetünk, az etnikai kisebbségi csoporthoz tartozó nők társadalmi integrációja témájában a Nőjogi és esélyegyenlőségi Bizottság itt az Európai Parlamentben nagyon is elkötelezett e téma mellett, és e meghallgatás után meg is jelenik majd egy jelentés, amely foglalkozik ezzel a témával. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy milyen különbségek vannak azon nők között, akik jól integráltak, és a bevándorló csoportok női között. Nagyon ambiciózusak a célkitűzéseink, de szeretnénk majd hallani itt a meghallgatáson, hogy e két csoport között milyen különbségek vannak a diszkrimináció területén is a különböző csoportok terén. Én a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagja vagyok, én vagyok a jelentéstevő e témában, és minden képviselő, aki tagja ennek a bizottságnak, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos létrehozni a politikai és jogi környezetet e témát illetően nem feledve azt, hogy egy multikulturális társadalomban élne, élünk, nagyon sok a különböző vallásos, etnikai, kisebbségi csoport, nagyon nagy a diléma az Európai Unióban, mindenképpen alá kell húzni azt, hogy mennyire fontos, hogy nők vagyunk, ez nem egy hátrány a demokratikus társadalmakban. Will be to evaluate so- a szociális társadalmi integráció politikája nagyon fontos a kisebbségi csoportok esetében, és fontos az, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Ebben a jelentésben beszélek az Európai Unió integráció, női integrációs szerepéről, valamint az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség politikájáról. Természetesen különböző szükségletei vannak a nőknek és a férfiaknak, de mindenképpen azonosítani kell a különböző szükségleteket. Tudjuk azt, hogy a kisebbségi csoportokhoz tartozó nők számára mennyire fontos a jogaik biztosítása. Nem létezik a társadalmi integráció migrációval kapcsolatos kötelező érvényű irányelv az Európai Bizottság részéről, éppen ezért még inkább elkötelezettek vagyunk. Nagyon fontos EU szinten fellépni a nők érdekeiért, valamint kidolgozni egy közös megközelítést európai keretbe helyezve azt. A gazdasági és a szociális aspektusok is egyre fontosabbá válnak, akkor, amikor előregednek a társadalmak, vannak Európában, figyelembe véve azt, hogy a társadalmi integráció politikájának meg kell harcolnia a problémákkal, és lehetővé kell tenni azt, hogy ez a politika ne csak jogalkotási eszközökkel tartalmazzon, hanem nagyon fontos más aspektusokat vegye figyelembe a háttér, hátteret, hogy milyen háttérben élnek a, azok a nők, akik etnikai kisebbségi csoportokhoz tartoznak. Rá kell mutatni arra, hogy mennyire fontos az oktatás, a nevelés szintje, a nyelvtanulás, az egészségügyi aspektusok, a munka lehetőségek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fejlesszük az erőfeszítéseket EU-s szinten, felhasználva a már létező jogi eszközöket is annak érdekében, hogy sikeresek legyenek az erőfeszítéseink. Köszönöm szépen, és ez egy olyan jelentés, tehát most el kell mennem, mert az MB-ben egy jelentést szavazunk meg, aztán majd visszajövök ide, mert egy ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan nagyon sok erőfeszítést tettem. Elnök asszony, köszönöm szépen, Bárvánova asszony, köszönöm ezt a nagyon gyors beszámolót a munkájáról. Természetesen minden kollégátnak köszönetet mondok ebben a bizottságban, a Nőjogi Bizottságban. Minden kollégának köszönetet mondok, a, akik munkálkodnak a nők és a férfiak egyenlőségéért az Európai Unión belül. Szeretnék elmondani, hogy Éva Svensson asszony, az elnök asszonyunk elnézést kér, de sajnos nem lehet nem jöhetett el ma, nagyon nagy érdeklődéssel figyeli természetesen a munkánkat. Most pedig a szakértők következnek. Megadom a szót Greiner asszonynak, a Migráns Nők Európai Hálózatának elnökének, Németországból jött. 15 percet kap, és nagyon odafigyelünk arra, hogy tartsa és tiszteletben ezt a 15 percet. Hallgatjuk Önt. MIPs, um, Tisztelt képviselőtársak, hölgyeim és uraim, nagyon hálás vagyok azért, hogy lehetőségem nyílik egy olyan témáról beszélni, amely nagyon közel áll a szervezetünkhöz. És ezzel szeretném megkezdeni az előadásomat. A migráns nők hálózatát hoztuk létre, ez egy olyan szervezet, amely nemzeti platformon jelenik meg az Európai Uniós országokban, tagállamokban, illetve 20 országban összesen. Nagy szaktudással, szakértelemmel rendelkezünk a migráns nőkkel kapcsolatos kérdésekben. Nemzeti szinten működünk, illetve célunk, hogy erőfeszítéseinket szinkronizáljuk és Európai Uniós szintre emeljük. Történelmünk, történetünk 2007-ben kezdődött egy háromnapos konferenciával Brüsszelben, amelyet az Európai Női Lobby hozott létre. Migráns női szervezetektől hívtak meg szakértőket, Európából érkeztek ezek a szakértők, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat. A találkozó eredményeképpen egy dokumentum is született, ennek a címe az volt, hogy egyenlő jogok, egyenlő hangok, migráns nők az Európai Unióban. Vannak olyan területek, amelyek rendkívül fontosak a szociális integráció szempontjából, ezek a következők, például az erőszak kérdése. A jogi státusz és rendkívül fontos integrációt kívánunk elérni ezen a területen, ez különösen fontos akkor, hogyha például egy külföldi külföldről érkező nőnek két évet kell az adott országban tartózkodnia, mielőtt legalizálják a helyzetét, akkor is, hogyha erőszak áldozata. Az erőszak mindenképpen hátrányosan érinti az integrációt. Néha a migráns nők műveltsége, illetve iskolázottsága nem megfelelő szintű, gyakran ez nulla, és ezért otthonainkban nagyon sok erőfeszítésre van szükség. Meg kell vizsgálni tehát az oktatás kérdését, politikai kampányokra, politikai információs kampányokra van szükség, illetve a jogalkotóknak is oda kell figyelniük arra, hogy hogyan lehet megfelelő helyzetet, oktatási helyzetet kialakítani a migráns nők számára. Általában ezek a nők alacsony fizetésű munkákat vállalnak, és nagyon rossz munkakörülmények között kénytelenek dolgozni. Az egészség területén is vannak hiányosságok, illetve a reproduktív egészség területén is. Hiányzik a biztosítás, és nem dönthetik el saját maguk, hogy szeretnének-e családot, vagy mikor szeretnének családot ezek a hölgyek. Ezen kívül nagyon sok problémával, erőszakkal kell megbirkózniuk, például a családon belüli erőszakkal, illetve mutilációval is. Ami a jogi státuszt illeti, vannak javaslataink, független jogi státuszra van szükség, illetve fölmerül az állandó státusz kérdése. Egyértelmű, egyszerű eljárásokra van szükség, hogy a tartózkodási országban megfelelő státuszt kapjanak ezek a nők. <clears throat> Hiányoznak az alapvető jogok, a nem nyilvántartott migráns nők esetében. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Ezek a nők dolgoznak, de nem láthatóak, és úgy érezzük, hogy ezen a területen nagyon sok visszaélés történik, hiszen nem fordulhatnak a rendőrséghez, amennyiben visszaélés áldozatává esnek, és azért egy nagyon sérülékeny csoportot képviselnek. Mindenképpen fontos a legalizációs csatornákat kialakítani. A kultúrspecifikus kérdéseket is figyelembe kell venni az egyes országok jogszabályainak kialakításakor. Ami az oktatást illeti, a kibocsátó országban szerzett minősítéseket nem ismerik el, a befogadó országban, hiányoznak az átlátható eljárások. Nem nincsen nagy lehetőség arra sem, hogy tovább tanuljanak ezek a hölgyek, ezért mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy további oktatásban, továbbképzésben részesüljenek ezek a nők. Nagyon fontos, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek ezek a nők, annak érdekében, hogy később megfelelő munkát vállalhassanak a munkaerőpiacon. Nézzük, hogy milyen javaslataink vannak az oktatás és a foglalkoztatás területén. A vállalkozók számára korlátozott támogatást kívánunk nyújtani, például azok számára, azon nők számára, akik valamilyen kis vállalkozást szeretnének elindítani, de nem tudják, hogy ezt hogyan tegyék. A munkához való hozzáférés területén is nagyon sok a diszkrimináció. Alacsony fizetésű munkahelyeken dolgoznak ezek a nők, és nagyon nehéz az előléptetés számukra. Ezért egyenlő esélyeket kell kialakítani, illetve megvalósítani ezen nők számára a munkaerőpiacon is nem regularizált, nem legalizált a munkavállalása ezeknek a nőknek, illetve a munkavállalási engedélyezés is bonyolult. A nem nyilvántartott nők esetében nagyon nehéz a nyomon követés, a munkavállalás nyomon követése. Különösen alacsony fizetésű munkákat vállalnak, illetve olyan munkákat, amelyekhez nem, kell, nem kellenek készségek, magas szintű készségek. Ami a szexuális egészséget, illetve a reproduktív egészséget és jogokat illeti, itt a nők nem férnek hozzá az információhoz, a szexuális egészséggel kapcsolatos oktatáshoz, információhoz. Például a ö, a női nemi szervek csonkítása egy nagyon veszélyes gyakorlat. Ezzel kapcsolatban is nagyon fontos az információhoz való hozzáférés, az információ csatornázása területén súlyos hiányosságok mutatkoznak. Az egészséggel kapcsolatos igényeket, illetve a kultúrspecifikus igényeket föl kell ismerni, hiszen egy bizonyos adott kultúrából, hagyományból érkeznek ezek a nők, és itt megfelelő eszközökre, információs eszközökre, illetve oktatási eszközökre van szükség. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is rendkívül fontos a migráns nők számára, ami pedig az erőszakot illeti. A migráns nők gyakran esnek az áldozatul erőszaknak. Itt konkrét jogszabályokra van szükség, hiányzik a jogi háttér, a jogi keret, és a zéró toleranciát kívánjuk megvalósítani ezen a területen. Migráns közösségek szakértőinek a véleményét kell kikérni, és ezt figyelembe kell venni. Hiányoznak a megfelelő eljárások, megfelelő kezelések, az egyes helyzeteket, a specifikus helyzeteket megfelelően kell kezelni. ami pedig a közéletben, illetve a politikai életben való részvételt illeti. A befogadó országok politikai rendszerét nem ismerik ezek a nők, illetve itt a nőjog, női jogok sérülnek. Még akkor is, hogyha több mint 20 éven keresztül él egy migráns nő egy adott országban, és dolgozik ott, akkor sincs joga arra, hogy szavazzon amíg nincs szavazati jogunk, nem vehetünk részt a politikai életben, addig nagyon nehéz lesz a migránsnök számára azt érezni, hogy szerves részét képezik a társadalomnak. Ezért információt kell szolgáltatni ezen a területen is, nagyobb részvételre van szükség, illetve az alulról érkező vezetői személyiségek kialakítása is rendkívül fontos. Javaslatunk ezen a területén a civil szervezetek számára megfelelő forrásokat kell biztosítani annak érdekében, hogy képzéseket hozhassanak létre. A migránsnőket minta szerepként kell fölmutatni, tudnunk kell, hogy, hogy milyen mintákat követhetünk, és milyen szerep az, ami bátoríthat minket az előrejutásra. És végül az, az esélyegyenlőségi érdekképviselet Európai Uniós, nemzeti szinten és Európai Uniós szinten is meg kell, hogy valósuljon, hiszen az összes integrációs politikában és stratégiában ennek rendkívül fontos szerepe van, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és a weboldalunkon megtalálják a további információkat. Merci. Köszönöm szépen, Greiner asszony, köszönöm a beszámolóját, amely már önmagában felvetett számos problémát, és néhány javaslatot is tartalmaz amelyek ön szerint szükségesek annak érdekében, hogy ezen helyzeteket harmonizálni lehessen. Megadom a szót, most pedig Isabella Mikálácse asszonynak, az Európai Roma Jogi Központ igazgatóhelyettesének. Ez a központ 1996 óta nagyon aktív a roma romák elleni diszkrimináció területén. Köszönjük az önök tevékenységét. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy meghívást kaptam erre a meghallgatásra. Először is elmondanám, <coughs> hogy eh, igazából Osztalinda Maja Ovele kollégámat eh, helyettesítem az Európai eh, Roma Jogi Központ részéről. Ahogy el is hangzott, hat éve dolgoztam már a nyílt psziché intézmény keretén belül a romákkal kapcsolatos kérdés körökben. Az első fontos problémánk az adatok, a tények hiánya. Ezért is vagyunk itt ma. Számos probléma van, számos oldalról kell vizsgálni a dolgokat. Az egyik legfontosabb az adatok hiánya. Remélem, hogy a jövőben <clears throat> célzott kutatások fognak majd megvalósulni a roma nők helyzetével kapcsolatban adatokat, tényeket kell gyűjtenünk az általános adatgyűjtésen kívül különféle kritériumok alapján speciális adatokat is begyűjtünk. Tehát valóban úgy tűnik, hogy a korlátozott adatok alapján elkülönülnek a nemek, illetve az etnikai csoportok. Úgy tűnik, hogy a roma nők a leghátrányosabb helyzetűek Európán belül. Ezeket a problémákat még növeli a különféle akadályok megléte a roma nőket, csak úgy, mint a roma férfiakat hátrányosan érinti az egyenlő esélyeknek a hiánya gyakorlatilag sokszor az egészségügyi létesítményektől távol vannak, nehéz a hozzáférés. A tágabb társadalmon belül és a roma saját közösségeken belül is elszigeteltek a nők. A roma nők egészségügyi helyzete Kelet-Közép-Európában kritikusan alacsony szintű. Alig mennek el egészségügyi felülvizsgálatra, csak akkor mennek orvoshoz, hogyha komolyan betegek. <clears throat> A, a gyerekkel rendelkező roma nők gyakrabban mennek orvoshoz, de még ők is ritkán. Vannak diszkriminatív gyakorlatok, nehézkes az administratív eljárás, és a társadalombiztosítás is sok esetben hiányzik, vagy hiányos. Ez a roma nők túlnyomó többségét hátrányosan érinti. Romániában 2008-ban készült egy jelentés, 2008-ban az akadályok áttörése, ez volt a címe, román, a roma asszonyok helye Bulgáriában. Ebből kiderült, hogy a, a roma nők egyharmada nem rendelkezik társadalombiztosítással 15 év felett, és 78 oknak soha életükben nem volt egészségbiztosítása. Romániában ugyancsak felmérték a roma nők helyzetét. E, itt kiderült, hogy e, összesítésben e, a roma nők 47%-a úgy érezte, hogy rosszul, vagy nagyon rosszul érzi magát a társadalmi helyzetében. Eh, vannak úgynevezett cigány szobák, gypsy rooms, ezek a kórházakban, egészségügyi eh, intézményekben találhatók. Itt kisebb az orvosi hozzáértés szintje, illetve hátrányosan megkülönböztetik a nőket. A Miskolci szülészeten például elkülönítve kezelik az ide bejelentkező roma nőket. Ezt állítólag higiéniás okok miatt tették így, mert a roma nők többsége dohányos. A a készenléti, illetve sürgősségi szolgálatok azok, amelyeket elsődlegesen, ész, e, e, elsődlegesen igénybe vesznek a romák, illetve a roma nők. A, a roma e, nők többsége nem jut hozzá a szülés előtti, illetve a szülést követő egészségügyi ápoláshoz, szolgáltatásokhoz csak úgy, mint a szakpolitika más területein. Úgy tűnik, hogy a, a romákkal kapcsolatos egészségügyi politika a fő ö, csapás irány ö, perifériáján helet, ö, kelet, ö, helyezkedik el nagyon fontos lenne, hogy egyenlővé tegyük a romák hozzáférési lehetőségeit az egészségügy vonatkozásában. Különösen igaz ez Bulgária és Románia vonatkozásában. Bizonyos országokban a roma nők továbbra is emberi jogi erőszak áldozatai, mint például kényszer sterilizációt alkalmaznak ellenük, vannak például olyan egyéb körülmények is, mint például a nagyon fiatal korban kötött kényszerházasság. Úgy tűnik, hogy az embercsempészetben is a romáknak a szerepe súlyosabb, illetve jelentősebb arányt képviselnek, mint a többi nép, népesség Magyarországon úgy tűnik, hogy az azonosított áldozatoknak 40-80%-a roma. Csak néhány lépés történt annak érdekében, hogy visszafogják az embercsempészetet. A roma nők gyakran estek áldozatul a kényszer sterilizációnak Szlovákiában és a Csehköztársaságban a kommunista rendszer óta. Igaz, hogy a, ezt a fajta eljárást 1989 óta nem folytatják, de még Magyarországon is van bizonyíték arra, hogy bizonyos ritka esetekben alkalmazzák ezt. A magyar kormány egy áldozatnak kompenzációt biztosított. A szlovák kormány egyáltalán nem tett semmilyen lépést ennek, az, ennek a, a gyakorlatnak a rendezése érdekében, illetve sem a cseh, sem a szlovák kormány nem fogadott el egy átfoga, átfogó tervet az áldozatok kompenzálására. Magyarországban 42% a roma nők között 84-et kérdeztek meg, ezeknek 42%-a beszélt arról, hogy családon belüli erőszaknak az áldozatai. Gyakran egyébként a romáknak további erőszakot kell elszenvednie a rendőri szervek részéről is az oktatás 35 roma asszonyt kérdeztünk meg, akik a családon belül erőszak áldozatai voltak. Ezek közül csupán hat kereste a rendőrség segítségét, és csupán egy esetben mondta a válaszadó, hogy a rendőrség hatékonyan lépett közben. Az oktatás területén eh, az eh, érzékeljük az egyik legsúlyosabb körülménynek. Eh, Romániában 2006-ban készült egy jelentés. Úgy tűnik, hogy a nemek közötti szakadék az oktatáshoz való hozzáférés területén súlyosabb és hátrányosabban érinti a roma nőket, mint férfiakat a formális ö, oktatásban ez a különbség még súlyosabb. Ö, a roma nőknek 23%-a semmiféle oktatásban nem részesül. A munka, illetve a munkahelyek kapcsán Szlovákiában egy 2007-es jelentés azt mutatja, hogy a roma nők 37,7%-a nem fejezi be az elemi iskoláit. Ez azt jelenti, hogy a kereső képes roma nőknek alig 5%-a talál munkahelyet magának. a munkaképes a munkaképes korú roma nőknek alig 5%-a az, amelyik a házi munkán kívül valahol máshol is munkát végez. Bulgáriában az Amalipe felmérése azt mutatta, hogy a romáknak 11 százaléka végez formálisan is munkát. A háztartások 93 százalékában nincs hideg-meleg folyóvíz és a, a roma házaknak csak mint egy felében vannak mosógépek. Az alapjogi ügynökség jelentése szerint az derül ki, hogy <clears throat> a hatóságok nem biztosítanak megfelelő lakhatási körülményeket a romáknak, és kompenzációt nem nagyon adnak ezért senkinek. A roma nők kihívásai eltérnek a roma férfiakétől. A roma nők és gyermekeket aránytalanul jobban érinti a szegénység. Nagyon hátrányos a helyzetük, az oktatás, a munkahely, illetve a reproduktív egészség, valamint a szexuális egészség területén Konkrét intézkedésre van szükség, amelyeket eh, arra eh, eh, hoznak létre, hogy a roma nők helyzetét javasol, javítsák országos, illetve Európai Uniós szinten. A, a, a Lisszaboni program, illetve a pekingi akcióprogram ugyancsak kellene, hogy foglalkozzon ezzel a témakörrel. Nemzeti programokra van szükség, amely a férfiak és a nők közötti egy, egy, egyenlőséget célozzák meg. Úgy tűnik, hogy a meglevő programok nem megfelelően fejtik ki hatásokat a roma nők kérdéseivel kapcsolatban. Hangsúlyoznám, hogy a kormányoknak be kell tartaniuk a különféle kötelezettségvállalásaikat. A nőknek, a roma nőknek joguk van ahhoz, hogy hozzáférjenek az alapvető emberi jogokhoz. Ezen kívül pedig mindenképpen szükség van arra, hogy a bűnelkövetőket elfogják és megbüntessék, az áldozatoknak pedig kompenzációt adjanak a többszörös diszkriminációt meg kell szüntetni, hatásait enyhíteni kell. Mindenképpen olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek elősegítik a nemek közötti egyenlőséget. A, a kormányoknak is lépni kell, intézkedni kell, <clears throat> Eh, a hátrányos megkülönböztetés ellenes jogszabályok kell tenni, az elkülönítettséget, a szegregációt eh, a lakáskörülményekben, az oktatásban enyhíteni kell, illetve fel kell számolni. Eh, a kormányoknak meghallgatásokat kell szervezni <clears throat> különös tekintettel a roma asszonyok, a roma nők helyzetére. Ezért külön öröm számomra, hogy ma éppen egy ilyen meghallgatásra kerül sor, ahol szóba hozhatjuk a roma nők helyzetét is. Mindenképpen meg kell változtatni a hangvételt nemzeti szinten is, amikor a roma nők helyzetéről van szó. A a kormányoknak ösztönözni kell a gazdasági értelemben vett feljogosítást is, támogatni kell azokat a roma őket, csoportokat, akik kis vállalkozásokat akarnak beindítani. Ugyancsak javításra, további intézkedésre van szükség az egészségügyi rendszerben is. Biztosítani kell, hogy a roma nők hozzáférnek az egészségügyi ellátórendszerekhez, és jogi segítséget is kaphatnak. A kormánynak minden érintett felet eh, be kell vonni, fel kell tárni és be kell gyűjteni a meglevő adatokat. Ezt olyan formán kell feldolgozni, hogy eh, a nagy közönség számára érthetőek legyenek ezek az adatok. Végezetül azt mondanám, hogy a, a roma nők képviseletét biztosítani kell minden olyan ügyben és folyamatban, amely a romákkal kapcsolatos. Köszönöm a figyelmüket. Merci. Köszönöm szépen Mikelese asszonynak ezt az előadást az ön elképzeléseiről, valamint a már létező jelentésekről is szólt, amelyek léteznek a roma nők helyzetéről a különböző országokban. Természetesen számos kérdés felvet a beszámolója, az előadása. Most pedig megadom a szót a, a parlament, az Európai Parlament képviselőinek. Először Marina Janakudakis képviselőasszony kap szót 5 percben. Köszönöm szépen és tegyen fel kérdéseket a szakértőinknek, hogyha vannak kérdései. Köszönöm szépen. Hát nem tudtam, hogy itt időkorlátok is vannak, de először is az etnikai kisebbségekkel kapcsolatosan. Hát egyáltalán ezt a kifejezést nem igazán szeretem. Ugye ö, ö, hogyha mondjuk én az Egyesült Királyságból jövök, ugye, és nem úgy nézek ki, mint egy brit, akkor azt mondják, hogy etnikai kisebbséghez tartozom? Azt hiszem, hogy egy jogi kifejezés is létezik az EU-n belül az etnikai kisebbségre. Az Egyesült Királyságban nekünk egy multikulturális társadalmunk van, azt építjük, ez azt jelenti, hogy részei vagyunk a társadalomnak, attól függően, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Tehát amikor az etnikai kisebbségi kifejezésről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy a különböző csoportok között, egy adott közösségen belül mindenképpen van egy kölcsönös tisztelet, és ezt fel kell, fenn kell tartani, ehhez hozzátartozik a türelem, a tisztelet, a megértés, az elfogadás. Aztán hallottunk ugye a roma nők helyzetéről, ez nagyon érdekes, én nagyon jól ismerem, sokat ismerek közülök, az Egyesült Királyságban utazó csoportnak nevezik őket. Ugye javítsanak ki, hogyha, hogyha én ezt nem jól tudom. Tehát itt egy nemzetiségről van szó, egy kisebbségről van szó, tehát utazó csoportnak nevezik őket. Ez, ez a csoport szabad szellemű csoport, és nagyon szeretnek utazni, vándorolni Természetesen sok problémájuk van, a társadalom nem fogadja el normaként az ő életüket. Megvannak a hagyományaik, a szokásaik, és azonban nekünk tiszteletben kell ezt tartani. Aztán az a kapcsolatosan, hogy honnan is jön a, roma a roma társadalom, tehát nem csak a férfiak tehát nők és férfiak összességében, ugye mik, mik voltak a, a, a, az eredet, az, a történelem. Mindenképpen egy nagyon sérülékeny csoportról van szó, ezt fel kell ismerni, mindenképpen plusz extra támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy a társadalmi integrációjukat biztosítsák. Figyelembe kell venni azt, hogy mennyire egyedi, egyedi a kultúrájuk egy multikulturális társadalomban értük és támogatva őket kell fellépnünk. Elnök asszony, köszönöm szépen, Jana Kudákis asszony. Most pedig megadom a szót Cornelia Ernst asszonynak a GUE részéről. Köszönöm szépen. A nő, a németországi nők helyzetéről szeretnék szólni. Németországban két etnikai kisebbség van, ugye, ha tetszik, ha nem ez a kifejezés, például a frízek. A frízeknek ugyanaz a joguk, mint a németeknek. Nagyon régen ott élnek már, aztán vannak olyan, olyan csoportok, amelyek sokkal később érkeztek Németországba, ezek a migránsok, nem ugyanazok a jogaik, mint a németeknek, őket úgymond külföldieknek tekintjük. 1960-as évek elején érkeztek, mint bevándorló munkások, először az NDK-ba az építést, építkezést segíteni. Aztán voltak, ugye, akiket a migráns bevándorló munkásokat úgy, mond, úgy hívták, hogy vendégmunkások, és pesgővel fogadták őket. Ugye azt mondják, hogy Németország már nem bevándorló, bevándorlók országa. Akik bevándorlók voltak, mondjuk Olaszországból jöttek, vagy Törökországból, a családjaikat is elhozták, gyerekeik is ott tanulnak, aztán Afrikából, Törökországból érkeztek bevándorlók, aztán Németországba vándoroltak be zsidók is, akik megőrizték a jogaikat Németországban. Ugye itt bevándorló férfiak és nőkről beszélünk különböző etnikai kisebbségekről beszélünk, amelyeknek többé-kevésbé sikerült az integráció, a, a gyerekeknek sikerült inkább az integráció, az anyák, a nők kevésbé tudtak integrálódni. Kettős a diszkrimináció. Németországban ugye Tudjuk azt, hogy nagyon nagy a munkanélküliség a volt NDK-ban, van, hogy 30-40 százalékos a munkanélküliség, tehát még a férfiak is nehezen találnak munkát, hát még a nők és a bevándorlók vagy ha igen, akkor nagyon alacsony a jövedelmük. A nők leginkább otthon kell, hogy maradjanak a családban, és sok esetben ugye visszaéléseket szenvednek el, és azt mondják, hogy ez azért van, mert ilyenek az ő hagyományaik. Bezárják sokszor ezeket a nőket, vagy erőltetett házasságba kényszerítik őket, Például egy török bevándorlónő azt mondta, hogy sokkal kevesebb a joga, mint Törökországban. Nem, mert Németországban nem tartják tiszteletben mondjuk az ő vallását, és sokkal rosszabb bánásban, bánásmódban van részük, mint mondjuk Törökországban, vagy pedig maguknak a németeknek. Ugye éppen ezért nincs munka, nincs munkahely, akkor otthon maradnak a családban. Persze vannak más problémák is, például a szexuális erőszaknak vannak kitéve a nők. Ez nem etnikai probléma. Ez egész egyszerűen arról van szó, hogy rossz bánásmód családban élnek a nők, és sok esetben nem is ismerik a jogaikat, vagy ha külföldön élnek, ugye nem tudják, hogy mik a jogaik, nem beszélik az, a nyelvet. Jó lenne például megfelelő képzés biztosítani számukra, például azok számára, akik otthon vannak jelenleg a családjaikban. Fontos lenne a képzés számukra, csak, már csak azért is, hogy aztán mást is csinálhassanak, ugye, mert sok esetben csak otthon vannak a családban, anyák, gyerekeik vannak, de hogyha integrálni akarjuk őket, akkor biztosítani kell az egyenlőséget, az oktatás, a nevelés szintjén, szolidaritásra van szükség, a német nők és a bevándorló nők között is fontos a, az, hogy fejlődjenek a kapcsolatok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, köszönöm Ernst asszonynak ezt az elemzést és a németországi helyzet bemutatását. Most pedig a bizottság, az Európai Bizottság képviselője, Konstantinos Fotakis úr következik. Önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én tanácsadója vagyok a ö, bevándorló témával kapcsolatosan, a Szociális és Foglalkoztatási Főigazgatóságon szám, számomra az, hogy itt lehetek egy nagyon jó lehetőség, és én inkább hallgató vagyok itt, mint felszólaló. Szívesen hallgatom mindazt, amit elmondanak a szakértők. Azzal szeretném kezdeni, hogy a mai vita kapcsolódik egy sokan nagyobb, szélesebb témához, ez pedig a szociális kohézió a mi jövőbeni társadalmainkban. Mert látjuk azt, hogy az utóbbi 15 évben nagyon lényegbevágó, nagyon jelentős bevándorló áradat öntött el Európát. És ez folytatódni fog, mind gazdaság, mind pedig demográfiai okok miatt. Hogyha valaki megnézi az iskoláinkat Európában, akkor azt látja, hogy milyen lesz a jövőbeni társadalmi multikulturális dimenziója. Hogyha a társadalmaink nem ö, tudják felvenni a harcot, és nem tudják kezelni ezt az új helyzetet a bevándorlókkal, akkor a jövőben hát nagyon fontos lesz a szociális kohézió témája mi is milyen lehetősége lehet biztosítani az egyenlő lehetőségeket. Való, valójában azonban a társadalmaink túléléséről is szó van. Ami az etnikai kisebbségeket, romákat és másokat illeti, és a bevándorlókat illeti, itt közös dolgokról is szó van, azonban a két dolog különbözik is egymástól. Mihalácse asszony beszámolója, beszámolója nagyon jól rámutatott a roma közösség problémáira. Azt hiszem, hogy a legaggasztóbb dolog szerintem ebben a helyzetben az az, hogy ha diszkriminációt szenvednek el ezek az emberek, akkor azt látjuk a hogy, hogy a jelentésekből és a közvéleménykutatásból, hogy nem lépnek fel e, ezzel szemben egész egyszerűen, vagy nem is tudják, hogy hová forduljanak, hogy lépjenek fel. Éppen ezért fontosak a politikai akciók. Nem csak meg kell erősíteni a jogaikat, az egy dolog, de fel kell őket ruházni olyan jogokkal, hogy ők is maguk felléphessenek a jogaikért. Ami a bevándorlást és bevándorlókat illeti, itt a nemek közötti dimenzió is nagyon fontos, kritikusan fontos. Nem csak azért, mert Ugye van egy ilyen, ilyen helyzet, hogy, hogy az utóbbi években azt láttuk, hogy egyre több női bevándorló jött Európába, de a nők helyzete is megváltozott, a hozzáállás is, de azt látjuk, hogy a gazdaság oldaláról is van kereslet, itt elsősorban például a szolgáltatások terén, itt leginkább a női munkaerőre számítan, számítanak a szolgáltatási ágazatban. Tehát leginkább ebben az ágazatban veszik fel a női munkaerőt. E kontextusban tehát nagyon fontos a nők és férfiak közötti egyenlőség, az esély egyenlőség. sőt a, a bevándorlás, a migráció egy lehetőség a nők számára. Ez egy lehetőség, és merem azt mondani, hogy ezáltal ezt megszabadulnak a kulturális kötöttségektől, vagy a, az országaikban lévő gazdasági nehézségektől, mert sok esetben olyan országból jönnek, ahol háború van, szegénység van, nagyon sok tehetséges nő jön Európába, és éppen ezért élni kell az emberi lehetőségeikkel, emberi tehetségükkel de sajnos a legtöbb nő, a nők nagy része egy olyan helyzetben találja magát, amikor is nagyon alacsony szintű munká, munkát kell végezniük, vagy pedig diszkriminációt szenvednek el. Tehát lényegében egy csapda, csapdában kerülnek arra is rá szeretnék mutatni, hogy a migráns nők között is milyen nagy a különbség, mennyire sokrétűek. Ugye vannak olyan nők, ahogy Greiner azt is mondta, tehát, hogy a család, már családba jönnek, vagy pedig a családokban nincsenek meg a megfelelő jogaik, nem tartják tiszteletben a jogaikat, vagy nem találnak munkát. Sok esetben ugye megvan a konkrét nemi szeretük, és ez nem teszi lehetővé számukra azt, hogy emberi szempontból fejlődjenek. Aztán van egy, van egy második csoport, az úgynevezett második generációs csoport. Ezek a nők sok esetben konfliktusba kerülnek. E, ugye egyrészt van az iskola, a mindennapi élet, aztán hazamennek, és otthon esetleg egy más helyzetben találják magukat. Nagyon, tehát ezek különböző témák, területek. Aztán vannak olyan nők, akik menekültek, háborús, háborúk áldozatai, akik más speciális problémákkal kerülnek szembe. Szeretném idehez hozzátenni még azt is, hogy ebben a kontextusban, amikor is ugye gazdasági válság van, munka, a munkahelyek szintjén is válság van, a migráns nők és a rezidens nők között azt látjuk, hogy 18%-os a munkanélküli őségi arány. Ez nagyon fontos az újonnan bevándorló nők számára. Nagyon fontos tehát az etnikai kisebb kisebbséghez tartozók csoportja, de azért nagyon nagy a különbség az újonnan bevándoroltak között, mondjuk akik már három éve vagy kevesebb, mint három éve jöttek Európába, és a régebbi bevándorlók között. Cannot respond. A, a politika nem tud válaszolni egész egyszerűen erre a nagy bevándorló áradatra. Nem tudja kezelni ezt az helyzetet, mert vannak a korábban bejött bevándorlók, és a, a, az új, újabb bevándorlók. Mindenképpen biztosítani kell azt, hogy ne kerüljenek csapdába, ne kerüljenek, ne kelljenek mm, a bevándorlóknak nagyon alacsony szintű munkákat elvégezniük, mert ez így akkor nem segítség számukra. Végül pedig, ahogy már elmondtam az előbb is, nagy a kihívás. Kihívás az, hogy a kisebbségi csoportok megkapják a jogaikat, hogy a bevándorlók megkapják a jogaikat, az NGO-k, a civil társadalom szerepe nagyon fontos, hogy tudatosítsa a nőkben a jogaikat, hogy segítse őket a jogaik gyakorlásában, és védje a jogaikat. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Fotakis úr. Köszönöm ezt a szintézést, ezt az összefoglalót a bizottság részéről. Elmondta, hogy mi is a helyzet a bevándorló nőkkel. Globálisan beszélt a problémáról, és az európai célkitűzésekről a szociális kohézió terén. Ez egy olyan célkitűzés, amelyet minnyáján osztunk. És történelmi a történelmi helyzetről is beszélt, történelmi perspektívába helyezte a bevándorlók helyzetét. Tehát látjuk azt, hogy van egyrészt egy szociális probléma, a szociális kohézió problémája, az eredeti kultúra tiszteletben tartása, aztán az integráció fejlődése fontos, ugye történelmi keretekbe helyezve a mai gazdasági válságon belül látjuk azt, hogy egyre inkább kiéleződik a probléma a bevándorlókkal kapcsolatosan, és elsősorban a nőkkel kapcsolatosan. Tehát felhívta a figyelmet hogy igenis feszültség van az iskola, mint integrációs elem, és a család, az otthon között. Sok esetben ugye a családi helyzet a hagyományok, a kultúra miatt diszkriminatív lehet a nők számára. Most pedig a képviselő kollégáknak, kolléganőknek adnám meg a szót, hogyha vannak kérdéseik a szakértőköz, akkor megadom önöknek a szót, és megnyitom a vitát. Nem tudom, hogy ki az, aki az első kérdést fel szeretné tenni a szakértőinknek. You have a comment uh, after that. Alors, moi, je voudrais... Euh, ha megengedik, akkor én jó magam tennék fel egy kérdést, és addig még gondolkodhatnak a kérdéseinken. Ken. Tehát az én kérdésem a roma nőkkel kapcsolatos. Milyen tapasztalataik vannak például a különböző európai országok van a roma nők iskolázásával kapcsolatosan. Ugye, hogy megtanulnak-e olvasni, írni, mert minden képzés alapja az oktatás és a nevelés. A második kérdésem pedig az lenne, talán inkább a bizottság képviselőinek, de azért önöknek is valószínűleg vannak tapasztalataik, ez pedig az alul minősítése a nőknek. Tehát azt látjuk, hogy a bevándorló nők a, ugye nem, egyrészt nem képzettek, de aztán van az, hogy alul képzett munkát végeznek. Ugye erről is volt szó. Tehát, hogy képzettek, de ö, nem tudnak ö, csak alul, ö, a képzettségük alatt közötti munkákat végezni. És ez egy csapda, hogy elhangzott, hogyan lehet ebből a csapdából kikerülni. Tehát képzés, oktatás. Más kérdés? Bauer asszony. Köszönöm szépen. Én is az oktatás és a képzéshez kapcsolódnék. Én a roma szakértőnket szeretném egy kicsikét bővebb kérdéssel ellátni az oktatást és a képzést illetően. A közép-kelet-európai országokban általában az a gond, hogy a roma népesség az rendkívül alulképzett. És ez valószínűleg, valószínűleg sokkal inkább érvényes Szlovákiára, Romániára, Bulgáriára, mint Magyarországra. Én azzal szembesültem, hogy rendkívül nehéz motiválni a roma gyerekeket arra, hogy tanuljanak. Hát, ha visszakerülnek a saját környezetükbe, ott, ott nem kapnak elég, elég stimulációt, elég motivációt arra, hogy, hogy ö, ö, eredményeket érjenek el az iskolába. Sőt, olyan tapasztalatunk is van, hogy azok, akik aztán ö, valamiféle magasabb iskolázottságot érnek el, azokat egyrészt nem szívesen fogadják vissza, másrészt nem is szívesen térnek vissza. Másrészt viszont az, a, az az elképzelés, hogy kollégiumokat, benlakásos iskolákat építeni, a, vagy ilyen, ilyen hálózatot létrehozni a roma gyerekeknek, ez erős ellenállásba ütközik a társadalom részéről is, meg a, a roma közösség részéről is. Hol lehet ebből a helyzetből kiutat találni, hol látják önök a, a kitörési lehetőséget? Merci. Köszönöm szépen, Baler asszony. Tomszán asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a nagyon érdekes előadásokért, beszámolókért. Én úgy gondolom, hogy a téma a kisebbséghez tartozó nők témája, és a, tehát azok, akik már régen élnek egy országban, és az új bevándorlók közötti problémák nagyon különbözőek. Általában a bevándorlók a második vagy a harmadik generáció során tudnak integrálódni. Az én nagyszüleim Lengyelországból származtak, és ők még nem tudtak úgy integrálódni, ahogy én integrálódtam már. A Róma, a Róma problémára mindenképpen oda kell figyelni, specifikus figyelmet igényel nagyon sok a probléma, nagyon sok a kihívás, ez kötődik a történelemhez is, a romák felemelkedéséhez. Bizonyos országokban a romák már integrálódtak, jól integrálódtak az én országomban, Dániában nagyon kis, kicsi a roma lakosság, ugyanis két századdal ezelőtt ugye Svédországból jöttek, Finországból, és az 1960-as évek elején a svéd kormány nagyon nagy erőfeszítéseket tett, hogy integrálja a romákat. És nagyon, most ma nagyon jól integrálódtak. És ez egy nagyon fontos kérdés, amelyről mindenképpen beszélni kell, hogy ez egyfajta asszimiláció volt-e, vagy, vagy integráció volt-e? Talán sok esetben itt, ö, vannak akadályok is a teljes integrációra, de azt láttuk, hogy Franciaországban, Spanyolországban nagyon jól integrálódtak. Tehát a lehetőség megvan, de ez attól függ, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Nagyon örülök, hogy az új biztos döntött arról, hogy egy új roma testületet fog létrehozni itt a parlamenten belül, amely foglalkozni fog majd a témával, és nagyon szépen köszönöm. Merci, Madame Thompson. Köszönöm szépen, Tomszán asszony. Hogyha nincs más kérdés jelenleg, akkor azt javaslom azonnal, hogy válaszoljanak a szakértők. Először Mihály Ke asszony a romákkal kapcsolatos kérdésekre válaszol. Nagyon érdekel bennünket, hogy látja ez a téma, de azért természetesen nem kell, hogy csak is a roma közösséggel foglalkozzunk, hanem globálisan tárgyaljuk a témát. Köszönöm szépen, és köszönöm valamennyiüknek a nagyon jó kérdéseket. Igyekszem majd egyenként megválaszolni ezeket. Az észrevételeikre reagálok, hiszen az ön észrevétele arra utalt, hogy a roma utazó népesség között különbség van. Vannak valóban különbség a között, hogy a különféle népek hogyan kapcsolódnak, hogyan viszonyulnak a romákhoz. Például az Egyesült Királyságban vagy Koszovóban. A viszonyulás az különböző lehet, de mindenképpen egy etnikai csoportként azonosítják a romákat. Elhangzott az is, hogy különféle szükségletek vannak, hogyha például urbánus a közösség, vagy hogyha tradíciók határozzák meg a a közösségnek a létezését. Valóban van egy tanulmány, amely tavaly októberben látott napvilágot, ez a lakhatási körülményekre világított rá, ebből egy elemet emelnék ki. Az utazók jelentős hányada tulajdonképpen nyilvántartásban nem vett ember, ezeknek nincs hozzáférésük a különféle szolgáltatásokhoz. Vannak olyanok, akik rendkívül rossz körülmények között laknak. Ez egy egyfajta olyan utolsó menedék a számokra. Ez mutatja a problémáinkat. Ugye először is engedélyt kell kapni ahhoz, hogy az életők tovább tartózkodhassanak egy bizonyos helyen. És ez az alapja annak, hogy a gyermekek integrációja megkezdődhessen, hozzáférhetnek, férhessenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Igen, valóban a, a romák e, e, migránsok voltak Európában, évszázadok óta így van már ez általában úgy hivatkoznak ránk, mint egy kisebbségre. Ez egy kicsit balszerencsés így, mert tulajdonképpen elég jelentős többséget képviselünk a európai országban mindösszesen kb. 12 millióan vagyunk, és a Nyugat-Balkán jövendőbeli csatlakozása után ez a szám tovább fog növekedni. Beszéltünk az egyenlő esélyekről Szerintem mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy az alapjogokhoz hozzá kell férni, ezt pedig a romáktól megtagadják. Ez egy rendkívül fontos kérdés, elfogadhatatlan, hogy továbbra is beszélünk emberekről, akiknek nincs azonossági okmánya, ennél fogva nem juthatnak hozzá az alapszolgáltatásokhoz és az alapjogokhoz. Ezért térek vissza arra, amit mondtam korábban az adatokról, e, amiről beszéltem, az egy ilyen szinte e, utolsó pillanatban e, került elő, hiszen egy kollégám helyet kellett beugranom, de az előző időszakban e területen dolgoztam, szembesülni kell azzal, hogy milyen adataink vannak. Nagyon fontos tudni, hogy odakint a területen, a terepen hogy alakulnak a dolgok. Az első, az első dolog, amit meg kell tennünk, az az adatgyűjtés. Az olvasás, írás, tudás nálunk e, nincs ilyen program, mert hiszen nekünk elsődleges feladatunk a védelem, vannak civil, civil szervezetek, alulról jövő kezdeményezések, ezek támogatnak, szerveznek ilyen jellegű programokat. A roma civil szervezetek, amelyek az oktatással foglalkoznak, arra figyelnek oda, hogy a romák megőrizhessék a saját anyanyelvüket elhangzott, hogy a roma népességnek nagyon erős az alulképesítettsége. Ez helyén való, valóban így van. A fő kihívás mondhatnánk úgy is, hogy sokoldalú, egyrészt a közösség, másrészt pedig a, a nemek közötti megosztottság. De ugyanakkor említenünk kell az oktatásba jelentkező elkülönítettséget, hogyha a gyerekeknek nincs meg a joguk ahhoz, hogy egyenlő minőségű oktatást kapjanak, mert egy szegregált területen nagyon alacsony minőségű az oktatás. Tehát ugye a tanár sem ad jó minőségű oktatást, és a gyerek sem kap. Ez egyfajta senki földje. Beszélnünk kell tehát arról, hogy a szülők milyen iskolába küldhetik a gyermekeiket. A Csehköztársaságban az Európai Bíróság hozott egy döntést, hogy a roma gyermekek eh, milyen létszámban képviseltethetik magukat az iskolákban, ugyancsak a, a szellemileg visszamaradott gyermekek eh, helyzetét is szabályozták. Magyarországon is enyhén hasonlí a, hasonló a helyzet. Eh, a kormány nagyon nehéz helyzetben van, számos szegregációs esetet kell kezelniük. Ezért azt mondom, hogy nagyon fontos biztosítani az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz. Bulgáriában a civil szervezetek már 7 éve dolgoznak azon, hogy valahogy megoldják az iskolai szegregáció kérdését. Megszervezték az iskolabuszokat, a gyerekek mennek valóban kora reggel felkelnek, hogy elmehessenek az iskolába, de Bulgáriában továbbra sem állami szakpolitika szintjén működik ez. El kell mondanunk, hogy a szülők és a gyerekek részéről valóban tapasztalható a motiváció, de hát minden botnak két vége van, az államnak is további lépéseket kell tenni. A migránsok kérdése, hogy a romákra külön oda kell figyelni, elhangzott egy példa, szó volt olyan országokról, ahol integrálni akarták a roma népességet, a svéd kormányról van szó, igaz. A svéd kormány valóban proaktív módon lépett fel, támogatják a kisebbségek és közöttük a romák jogait is. A roma nyelv Svédországban az egyik hivatalosan elismert nyelv, és ezt az iskolákban is megpróbálják előtérbe hozni. De különösen a, a lakás kérdés vonatkozásában a romák továbbra is hátrányos helyzetben vannak. Ne nevezzük diszkriminációnak. Mondjuk az, hogy a többségi társadalom kvázi tétovázik, amikor a romák számára biztosított lakásokról van szó. Svédországban megpróbálják ezt ö, megfordítani, és ö, akik hátrányos helyzetben vannak, azok valamiféle ö, kompenzációt kapnak. Nagyon remélem, hogy a cseh, a szlovák és a magyar kormányok majd működnek ö, a, a svédekkel. Köszönöm, ennyi lett volna mind. Köszönöm szépen. akkor válaszolna nagyon röviden, kérem, maximum három percben, kérem szépen. Amint korábban is Network? Az európai hálózat számos területet azonosított. Mi a legalacsonyabb szinten dolgozunk, alulról jövő kezdeményezéseket karolunk fel, nagyon sok afrikai asszony érkezik például Európában. A Németországban e, élő afrikai nők számos diszkriminációval szembesülnek. Igazából vannak olyan e, helyzetek, ahol egyszerűen képtelenek beilleszkedni az afrikai nők, ők sérülékenyek, sebezhetők, e, számos helyzetben nincs megfelelő megoldás, mint például a lakhatási körülményeknél. Nagyon sok esetben hátrányt jelent a bőr színe is. Ez egyébként a második és a harmadik generáció esetében ugyanígy igaz. Ezek konfliktus helyzeteket hoznak létre. Na most addig, amíg a konfliktusokról nem beszélünk, addig fent áll a probléma, hogy én, mint anya, mint tanácsadó megpróbálok dolgozni az integráció érdekében, de valahol egyesíteni kell erőinket, a tágabb értelemben vett társadalomat is be kell vonni az integráció kérdéskörébe. Ez nem egy egyirányú utca, ebben valamennyien ettől egyik érintettek vagyunk. Mm. Nagyon sok migráns gyermek van például, akik keresik az identitásukat. Nagyon sok szembesül a kérdéssel, hogy mikor mentek már vissza innen, menjetek haza. Ugye nem, nem tudnak, nem képesek sokan visszatérni Afrikába sok minden múlik azon, hogy a migráció folyamata hogyan zajlott. Egyébként, amikor elhagytuk a hazánkat, akkor magunkkal hoztunk különféle hagyományokat, kulturális örökséget. Van egy tendencia, hogy amikor a migránsok egyik országból a másikba vándorolnak, megpróbálják megtartani az identitásokat. Ez ugye igaz akkor is, amikor a női nemi szervek csonkításáról kell beszélnünk, az érintetteket fel kell hatalmazni. Jogot kell adni a számokra ahhoz, hogy hallassák a hangjukat, és nemet mondhassanak bizonyos káros szokásokra. Én azt hiszem, hogy itt ö, megállok. Persze ö, volna még mondani de köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Fotakis úr. Igen. Azt hiszem, válaszolnom kell erre a kérdésre. Eh, amely a minősítésekkel eh, kapcsolatos. Eh, nálunk a szakzsargonban ezt agypocsékolásnak nevezzük, brain waste-nek. Nálunk megvizsgáljuk, hogy melyik ágazatokban a legrelevánsabb ez a jelenség. El kell mondanom, hogy szerintünk az egyik legfontosabb ágazat az egészségügy. Nagyon sok harmadik országból érkező orvos van, de jönnek Lengyelországból, illetve Kelet-Európából, akik például ápolónőként vállalnak munkát, ők szívesen vállalnak éjszakai műszakot is, mint például ápolónő. Itt mi a kérdés? Mi a probléma? Az első probléma az, hogy el kell ismerni a minősítést ez egy igen valóságos probléma, ez nem egy hamis akadály. Hogyan lehet a megfelelőséget, az ekvivalenciát megállapítani a különféle diplomák, a végzettségek között? Ez egy nagyon nehéz probléma tudják, hogy már sikerült előbbre lépnünk E, európai szinten bizonyos ekvivalencia e, elismerésre már e, sor került, és jelenleg a bizottság szintjén E, dolgozunk ezen a kérdésen. A DG Market az oktatás, illetve a munkahelyekkel kapcsolatos, tehát az Education és az Employment főigazgatóság e, dolgozik ezen a problémakörön. Rendkívül fontos kérdésről van szó. A diplomák elismerésén túl e, az is lényeges, hogy a tudást azt végül is honosítani kell a befogadó országban, hogy egyrészt vannak nyelvi különbségek, <coughs> bizonyos munkáknál, foglalkozásoknál a pontosság elengedhetetlen. A beérkező munkavállalóknak tisztába kell lenniük a befogadó ország struktúráival. Az Európai Szociális Alapnak Különféle intézkedési programjai vannak, ha jól emlékszem, becsléseink szerint körülbelül 600 ezer migránsról beszélünk, vagy kisebbségi etnikai csoporthoz tartozó szeméről beszélünk, akik az Európai Szociális Alaphoz hozzá tudnának férni. Eh, hogyha a csapdába esnek ezek az emberek valamiféle alacsony képzettséget követelő eh, munkahelyen, akkor innen nehéz kitörni. A múlt hónapban, januárban egész pontosan, a Eurocities konferencia vettem részt Londonban, egy eh, munkacsoportban vettem részt, amelyik konkrétan erre a kérdésre összpontosított, emberek jöttek, különféle civil szervezetekből, akik ismerik a problémát, és ezek elmondták, hogy az érintettek gyakran beskatujázva vannak, alacsonyan képzett munkahelyeken, sokat kell dolgozniuk, és egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsék a munkahelyüket. A fizetésük eleve nagyon alacsony, tehát nem élhetnek azokkal a lehetőségekkel, amelyek révén jobb munkahelyhez juthatnának. E, úgyhogy e, valóban az agypocsékolásnak ilyen aspektusa is vannak. Köszönöm szépen, Fotakis úr. Most pedig megadom a szót Britta Thompson asszonynak, aki árnyék jelentéstevő, árnyék előadó. Nem, bocsánat, elnézést mondja az elnök, azt, mondja, elnézést kérek. Tehát köszönöm szépen Fotakis úrnak, most pedig megnyitom a második vita fórumot. köszönetet mondok az előadóknak. Most kérem, hogy az új előadók jöjjenek fel ide. Először is Möller Jensen asszony, kérem, és Kemal Ejup urat. Pour euh, ouvrir. És megnyitom a második vitaforumot az integráció a gyakorlatban címmel. Aztán majd utána kap Tomszen asszony szót. Köszönöm. Donc nous allons voir maintenant des... Tehát most konkrét példákat fogunk hallani az integráció témájával kapcsolatosan. Voilà. Si, si vous voulez vous installer. Très bien. Donc je passe tout de suite la Tehát megadom a szót Möller Jensen asszonynak, a Nők és Társadalmi Nemek Információs Központja Dániából. Ő fog a Dán gyakorlatról beszélni az integráció terén. Öné a szó. Thank you very much, and uh, thank you very much for the invitation. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Nagy várakozással jöttem ide önökhöz a mai napon. És éppen most jöttem rá, hogy akár Dánul is beszélhetek, ezért ezt fogom tenni. Remélem, hogy ez önöknek is megfelel. És akkor Dánul folytatom. Det er et, øh, et projekt og program, som Engedjék meg, hogy a Quinfo hálózatot bemutassam önöknek. Ez egy olyan hálózat, egy olyan program, amely lehetővé teszi, hogy a migráns bevándorló nők német nőkkel találkozhassanak. Olyan nőkről van szó, akik magas szintű munkát végeznek. Nagyon jelentős eredményeket értünk el, ami szintén nagyon jól működött, az, az volt, hogy van, aki azt mondta, hogy az emberi kapcsolatok nagyon fontosak a, ezen a területen. Ez lehetővé teszi a migránsnők számára is azt, hogy hogyan tudnak egy adott országban működni. Mi is a Quinfo? Szeretném elmondani önöknek, hogy ez egy információs központ a esélyegyenlőségért dolgozik, már 1960 óta működik Dániában, a Dán Kulturális Minisztérium alatt van egy nagy könyvtára, amely nagyon nagy, nagyon jelentős könyvekkel rendelkezik, rendszeresen szemináriumokat szervezünk meg, és az utóbbi 10-15 évben nagyon sokat foglalkoztunk az internettel is. Van egy online enciklopédiánk, a magas szinten dolgozó nők életrajzát tartalmazza ez az enciklopédia, aztán van egy webmagazinunk, tehát ez azt jelenti, hogy a Dán társadalmon belül nagyon fontos szerepet játszunk. Több ezer nő tartozik a hálózatunkhoz, és nagyon is kötődnek ehhez a hálózathoz. A, a dániai Twitter szintén egy hasonló hálózat, és kapcsolódik a mi hálózatunkhoz. Nagyon sokan bátorítanak bennünket, elsősorban olyan szervezetek, amelyek foglalkoznak az esélyegyenlőséggel. Hogyan lehetne a rendelkezés álló erőforrásokat megfelelő módon fejleszteni? Úgy gondoljuk, hogy a mi hálózatunk ez, ez egy hatalmas hálózat, amely munkahelyeket is, munkahelyekhez is segíti a nőket. A Dán nőkhöz fordultunk, és azt kértük tőlük, hogy patronáljanak bevándorló nőket, és három ezeren válaszoltak. Ez egy nagyon sikeres projekt volt. 2004-ben két díjat is nyertünk. Először a legismertebb Dán ö, újság díját kaptuk meg, egy női lap díját, és aztán kaptunk egy ö, minisztériumi díjat is. 2004 óta várólistánk van, nők várnak arra, hogy részt vegyenek ebben a programban. Jelenleg ezer migráns nő vár, várólistán van, két ezeret patronáltak már, 5000 dán nő vett részt ebben a projektben, 127 ország vesz részt ebben a projektben megpróbálunk a nők számára megfelelő munkahelyeket létesíteni, tehát a minősítésüknek megfelelő munkahelyekről van szó. Ez egy sikeres projekt, mert hogyha bemennek egy ilyen központba, akkor találkozhatnak egy patronáló személlyel, és elbeszélgethetnek vele, és ez lehetővé teszi a, esetleg egy munkahely teremtést. Elbeszélgetnek az emberrel, megkérdezik, hogy mi a képesítése, a minősítése, és a, annak megfelelő munkahelyet fognak számára megtalálni. Ez egy nagyon fontos központ ilyen szempontból, és egy olyan kerületben található, ahol nagyon sok a bevándorló nő. Éppen ezért a, ezt a projektet sokan ismerik, ismerték. Ide sok bevándorló nő jött be az irodába. Sok nő kapott helyi képzést és amikor a nők elmennek egy ilyen központban, akkor egy másik nővel beszélnek, és nem pedig egy pszichológussal mondjuk, hanem egy másik nővel, aki megérti a problémáikat. Tehát mentorukká tud válni a, a, a patrónus. Nagyon fontos emberi értékeken alapul ez a munka, a szolidaritáson alapul, a nők egymás között kommunikálnak, és az egyik nő felkéri a másikat, hogy integrálódjon, vegyen részt a Dán társadalomban. Mindezt egyenlő szinten tesszük, megvan a kölcsönösség, az evidens szolidaritás alapján valósul meg mindez, és megosztjuk a problémákat olyan nőkkel, akik a, a világ minden részéről jönnek. Ez nagyon ö, profi dolog, hogy patronusa legyen valakinek, mentora legyen valakinek. Ez más kontinensekken is létezik, például az Egyesült Államokban, Kanadában létezik ez a rendszer, vagy vállalatoknál is létezik ez a rendszer mindenki nagyon jól tudja minden alkalommal, hogy mik a célok, hogyan lehet a célokat elérni, szerződések vannak, dokumentumok léteznek. Ez, tehát ez egy teljesen profi módon felépített rendszer. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy azok a dán nők, akik magas minősítéssel rendelkeznek, részt vesznek ebben a munkában, meg tudtuk őket nyerni arra, hogy váljanak mentorokká, patronussá. És azt szeretnénk, hogy mindenféle előítélek, előítélettől mentesen működjön ez a folyamat. Tehát attól függő, függetlenül, hogy valaki hon, milyen kultúrából jön, hogy öltözködik, mi a hagyomány, mi a tradíció, stb. Tehát mindezt félretesszük, és a célkitűzések megvalósításában segítjük ezeket a nőket. Egész egyszerűen az álmaikat szeretnénk megvalósítani, vagyis abban segíteni. Természetesen több szinten működik mindez. Például felkértük a fiatalokat, az úgynevezett második generációt, tehát a bevándorlók második generációját, a fiatalokat, akik nagyon tehetségesek, ők ugye azt mondják, hogy hát ők már Dániában születtek, nekik nincs szükségük ilyen projektek megvalósítására, de segíthetnek a többieknek a gyorsabb, felgyorsulhat ez a folyamat. Sokan azonban nem ismerik még ezt a hálózatot, de ha egyszer már megismerték, akkor nagyon sikeresnek tartják. Különböző programok is léteznek. Például 15 politikus nő akik nagyon ismertek, például Brita Thompson, az Európai Parlament képviselője, aztán a Dán parlament politikusai, politikus női, aztán a Kopenhágai Egyetemről valaki, tehát 15 nő meghívott 15 bevándorló nőt, akik politikai karriert akartak elérni Dániában, tehát találkoztak, és nagyon sikeres volt az együttműködésük. Most ünnepeltük a nők szavazási jogának bevezetését, száz éve vezették ezt be Dániában, és, és Kopenhága térségéből is eljöttek nők, hatalmas siker volt. Aztán magántőkéből is finanszírozzák a programokat, például gyermekek számára, aztán Bodensé városában is létezik egy magánalap, a, amely fiatalok képzését támogatja, és a fiatalok is ugyanebben a rendszerben működnek, nevezetesen egy Dán mentorot kapnak, és így nem különülnek el annyira, hanem egy hálózathoz tartoznak, amely támogatja őket. Ez egy újabb projekt, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy fejlődjenek, és hogy a mentori képzésben részt vehessenek. Folytathatom, vagy nem? Hát majd mondja az elnök asszony, hogy a vita során még mm, visszaadjuk önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a Dán tapasztalatokról szóló beszámolót majd biztos, hogy lesznek konkrét kérdések önhöz. Most pedig megadom a szót Kemal Ejuk úrnak, a Polgár Köztársaság Diszkrimináció elleni bizottságának elnökének. Hallgatjuk önt, uram, me- mesélj el a bolgár tapasztalatokat. Köszönöm. Благодаря. Искам особено да благодаря, уважаеми дами и господа, за предоставената ми възможност да това изложение за интеграция. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy e, beszélhetek a Diszkrimináció elleni bizottság e, tevékenységéről. Nem akarok a bulgári, bulgária helyzetről beszélni, a, a bolgár e, bevándorló nők helyzetéről, ugyanis nagyon kevesen vannak az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőséget a bolgár eh, alkotmány is eh, meghatározza, de igazából nincs semmiféle stimuláns eszköz, amelyel integrálni lehet a kisebbségekhez tartozó eh, nőket. A nők 15%-a Bulgáriában teljesen ismeretlen mindenki számára. Nem tudjuk, hogy hány évesek, mit csinálnak, mivel foglalkoznak, van-e állásuk, vagy nem, áldozatai valami ilyen erőszaknak, vagy nem. Egész egyszerűen nincs róluk statisztikai adat. Ez azt is magyarázza, hogy nem is létezik konkrét politika. A diszkrimináció elleni védelem területén, azonban vannak adataink arról, hogy igenis a nők az etnikai hozzá, hovatartozásuk miatt, vagy ugye hát nemük miatt ki vannak téve az erőszaknak. Sőt, a kisebbségek csoportjai a leginkább sérülékenyek. Ők azok, akik a legelőször elveszítik a munkahelyeiket, hogyha arra kerül sor. Vagy pedig a szegénységi küszöb alatt élnek, vagy nagyon sok más akadályuk, akadályjal találják magunkat szembe, amikor integrálódni szeretnének. Elindult nálunk egy folyamat, Ethnic Gender Dimensionnek nevezik ezt, mondja angolul az előadó, tehát ezzel próbálják stimulálni a, a nők részvételét, és elmagyarázni nekik, hogy milyen ö, ö, jogaik vannak. Tehát ethnic gender mainstreaming ismétli angolul a, az előadó. Erről van szó. A nemzeti parlamentek, a nemzeti parlament szintén indított egy kampányt, Nevezetes a nemzeti parlamentek indítottak egy kampányt, és Bulgária nagyon jelentős szerepet ért el, nevezetesen 45%-a a parlamenti képviselőknek Bulgáriában nő. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó adat. Az előző ciklusban kevesebb, kevesebben voltak, de azt is látjuk, hogy az etnikai ö, csoportok képviselői ö, azonban mindössze egy százalékot tesznek ki a bolgár parlamentban. Bulgáriában most ö, először a történelem során a elnök is egy nő, mármint a nemzetgyűlés elnöke nő. Azonban továbbra is nagyon nehéz a nők helyzete, nagyon nehéz rávenni őket, hogy integrálódjanak, vagy nagyon nehéz ellenőrizni a már meglévő intézkedéseket. Sok esetben ugye arra hivatkoznak, hogy itt személyes adatok, a személyes adatok védelmét biztosítani kell, pedig szükségünk lenne adatokra. Jó lenne, hogyha egy teljes adatbázisunk lenne, és követhetnénk a az adatokkal is azt, hogy az etnikai csoportokhoz tartozók közül mm, mi, mi is hányan nem dolgoznak, hányan munkanélküliek, tehát az euróstát táblázatát is ki tudnánk így e, egészíteni, mert mm, továbbra sem ismerjük a helyzetüket, mert egész egyszerűen nincsenek adataink róluk. Nagyon sok esetben a, az a politika, hogy a romák helyzetén javítsanak, akadályokba ütközik. Egész egyszerűen azért, mert maguk a romák sem ismerik saját jogaikat. És a Bulgáriában élő etnikai csoportok a lakosság 15,6%-át teszik ki, ezek nagy része török nemzetiségű a nők ö, aránya sokkal nagyobb, mint a férfiaké. Itt 51,6 ez az arány. Ami a török és a roma csoportokat illeti, a a férfiak sokkal többen vannak, mint a nők. A közvéleménykutatások kutatások azt mutatják, hogy a nemzeti stratégiák és a helyi önkormányzatok programjai egész egyszerűen nem veszik figyelembe a az etnikai kisebbségi csoportok specifikus vonásait, például az oktatás területén. Az oktatási programok nem veszik figyelembe a hagyományokat, a szülők például félnek elküldeni a gyerekeket az iskolába, vagy az adott faluban nincs iskola, és más faluban nem akarják küldeni a gyermekeket. Itt elsősorban a vidéki régiókról beszélek. Aztán van egy másik probléma, az anyanyelven való oktatás. Itt elsősorban ismét a romák és a törökök vonatkozik ez. A romák egynegyede Bulgáriában analfabéta. a, a kommunizmus bukása után az első tíz évben még inkább növekedett az analfabetizmus most már kritikus helyzetben vannak a nők. És ugye a nők sokkal inkább éri, érintve vannak, mint a férfiak. A férfiaknak a ö, tudásszintje egy kicsit magasabb, mint a nőké. És az analfabetizmus, a tudatlanság a szülők részéről ö, oka oka annak, hogy a gyermekeknek nincs semmiféle óhaja arra, hogy elmenjenek iskolába és tanuljanak. Mert a szüleik nem motiválják őket. Tehát figyelembe kell venni mindezt, hogyha a gyermekek oktatásáról beszélünk, mert az oktatás és a nevelés a legfontosabb dolog. Csak így tudnak munkát találni majd. És sok esetben romákat nem is vesznek fel egy munkahelyre, már, már csak azért sem, mert nincs meg a megfelelő tudásszintjük, képzettségi szintjük, vagy legalábbis ez, a, e, ez az ok. Az utóbbi tíz évben a munkanélküliség és a képzés hiánya egy jellegzetes vonásává vált a, a roma közösségnek. Nem tudják garantálni a romák a gyermekeik számára az oktatást, a, nem tudnak egész egyszerűen megfelelni a társadalom elvárásainak, és éppen ezért nem tudnak integrálódni sem. A roma nők nek nagyon ö, sokkal nehézsége a munkaerőpiacon a helyzetük miatt, a családi helyzetük miatt, az előítéletek miatt, ugye sok esetben folyamatosan terhesek, sok gyermekük van, sokszor nem is ismerik a munkaerőpiac lehetőségeit. És nagyon sokszor Bulgáriában ezek a, a nők egész egyszerűen a teljes mértékben alulképzettek, vagy pedig nem olyan munkát végeznek, amely megfelelne a képzettségüknek, vagy pedig fekete munkát végeznek. A kéregetés a, elsősorban a városokban nagyon elterjedt. Az egészségügyi és szociális ügyek minisztériuma garantálnia kellene, a roma nőknek is a munka lehetőségeket, de hát egyáltalán nem kielégítő a helyzet, a, ami a szociális költségeket illeti. Nagyon-nagyon magasak ezek a költségek, különösen az egyedülálló roma nők számára, vagy ugye a gyermekeiket egyedül nevelő roma nők számára. Sok esetben ezeknek a nőknek egész egyszerűen prostituálódniuk kell, hogy a gyermekeiknek kenyeret tudjanak adni, etetni tudják a gyerekeket. Ami a török kisebbséget illeti, azonban mások a problémák, más. El kell ezt mondani. A török kisebbség esetében magasabban képzettek a kisebbséghez tartozók, de előítéletek, sztereotípiák itt is léteznek. Nincs megfelelő adat a törökök elleni diszkriminációk területén. A Nemzeti Statisztikai Hivatal ugye a családok, a háztartások adataival foglalkozik. Például a romák 55%-a állami támogatást kap, abból él. De nem tudjuk azt, hogy hány romát ér diszkrimináció. Nincs adat ezzel kapcsolatosan nincsenek adatok a vidéki régiókkal kapcsolatosan, vagy a vidéki régiók egészségügyi szolgáltatásai terén. Semmiféle adat nem létezik. Azt is tudjuk, hogy nagyon korán szülnek a roma nők, már 10-15 éves koruk között szülnek. Ez is azt jelzi, hogy nagyon fontos lenne informálni a fiatal lányokat a lehetőségekről, hogy, hogy menjenek el ö, család támogatásra, konszultáljanak. Tíz évvel ezelőtt Bulgária elindított egy programot, úgynevezett egészségügyi közvetítők jelentek meg, akik információs kampányokat indítottak a az etnikai kisebbségi csoportok keretén belül, itt az egészségügyi dolgokkal kapcsolatosan, a prevencióval kapcsolatosan, de jelenleg az egészségügy reform alatt van az országban, és a reform számos kórházat be fog záratni. Nagyon sokkoló esetek is vannak, amikor is például sürgőségi esetben a mentő nem ment ki roma csoporthoz, vagy roma körzetbe, vagy, vagy csak másfél órával érkezett meg a mentő a hívás után, amikor már, már meghalt az adott roma nő, aki éppen szült. Aztán volt más haláleset is, azért mert későn érkezett a mentő a helyszínre. És ezeket bűntényekként kezeljük. Mm No, azt is tudjuk, hogy számos roma nőt bört, bebörtönöztek, és mm, sokan szenvedtek, szenvednek diszkriminációt az iskolákban, az egyetemeken is. Intézkedéseket hoztunk, hogy állítsák vissza a, a normális helyzetet, néhány pozitív tapasztalatról is szerettem volna beszámolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ejup úrnak ezt a beszámolót a intézkedésekkel kapcsolatosan. Most pedig megadom a szót Britta Thompson asszonynak. Ő elmondja majd a saját tapasztalatait és elemzi a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a prezentációkat is. Tényleg meggyőztek ezek engem arról, hogy különböző csoportokról van szó, különböző kihívásokkal kell szembenézni. Úgy tűnik, hogy a romákat érintő helyzet Bulgáriában más jellegű kihívás, mint a bevándorlás általános kihívása Európában. Érdeklődéssel hallgattam a bolgár-török kisebbség helyzetét, összevetve a roma kisebbség helyzetével, a viselkedésformák, magatartásformák különbségeit, illetve azt, hogy különböző, különböző féle diszkriminációnak vannak kitéve. Úgy tűnik tehát számomra, hogy a romák ott vannak, például Dániában is Grönlandról érkeztek, és és ez, ezek a kisebbségek teljesen más jellegűek, mint a török kisebbségek, azért, mert, mert gyűjtögető életmódot, vadászú gyűjtögető életmódot folytattak. Tehát teljesen más a kultúráik, kultúrájuk. Azt hiszem, hogy az Európai Unióban nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk a roma népesség integrációja érdekében adatokra van szükség, statisztikára van szükség, illetve ismereteinket bővíteni kell. Meg kell nézni, hogy mit tehetünk. Érdekes volt az is, amit az oktatási képzettségi szintről elmondott. A roma férfiak képzettebbek, iskolázottabbak, mint a roma nők, ezt hallottuk. Globális szinten minden országban, illetve minden bevándorlási csoportban azt tapasztaljuk, hogy a fiatal hölgyek képzettebbek, iskolázottabbak, mint a férfiak. Tehát egy úgynevezett feminizációnak vagyunk tanúi, egy női esedésnek, és amit elmondott, abból úgy tűnik, hogy a roma népesség esetében ez nem így van. Úgy gondolom tehát, hogy az Európai Unió figyelmét kiérdemli ez a probléma. Oda kell figyelni rá. Az új tagállamokban is jelentős arányát képviselik a lakosságnak, a roma lakosság, és ahogy, elhal, ahogy hallottuk például, Bulgáriában a lakosság 15%-át teszik ki a roma lakosság. Úgy tűnik tehát, hogy különböző lépésekre, eltérő lépésekre van szükség, mint az újonnan érkezők általános integrációjának gyakorlata. Hiszen, ahogy hallottuk a bizottság képviselőjétől is, egy elnőiesedésnek vagyunk tanulni a migránsok közelében, közé, körében. Korábban ezek férfiak voltak, és a férfiakat követték a hölgyek, a nők. Most azonban a szolgáltatási területen dolgoznak ezek a bevándorlók, ezek ápoló jellegű feladatok, és ezeket az ápoló munka, munkákat általában bevándorló nők töltik be Spanyolországban. Például 10 hónapon keresztül dolgozik egy ilyen bevándorló nő, és azután lesz elegendő pénze arra, hogy a férjét is utána, a férjét, illetve a gyermekeit is kiutaztathassa. Tehát eltérő helyzetet tapasztalunk, megváltozott a, a, a környezet sokkal több nő bevándorlót látunk jelenleg, mint férfit, és valószínűleg ez csak fokozódni fog a jövőben. Ezen kívül például Dániában 20%-kal több férfi él a eső területeken, mint nő, tehát ez azt jelenti, hogy a nagyobb városokban több a nő, mint a férfi, feltételezem, hogy ez Brüsszelben is így van. Ez pedig azt a következtetést engedi levonni, hogy nem elegendő, nem kielégítő a férfiak számára az, hogy egyedül éljenek, és ezért mm, valahonnan mennyasszonyt vagy feleséget szereznek maguknak, azonban ezek a, a nők általában mm, alacsonyan képzettek. Azt látjuk tehát, hogy ápoló szolgáltató szektorban dolgoznak a nők, illetve olyan férfiakhoz mennek feleségül, akik saját területükön nem találnak feleséget, illetve a nők esetében nagyon érdekesen alakul a képzettség, az iskolázottság is. a tavalyi év során az európai bevándorlással foglalkoztam, Portugália, Írország, illetve Dánia eseteit vizsgáltam meg, és azt látom, hogy Moldovából, Ukrajnából érkeztek nők, akik Portugáliában dolgoztak, sokszor mérnökök, orvosokról volt szó, és nagyon képzettek voltak ezek az emberek. Érdekes volt a bizottság képviselőitől a brain drain szót hallani, ugye az agyelszívást. Itt azonban a, az agy pocsékolásáról beszélünk, hiszen magasan képzett nők alacsony képzettséget megkívánó munkákat töltenek be. Nincsen támogatási rendszer, amely segíthetné őket. Azt hiszem, hogy az elhangzott példa az elhangzott példák kiemelkedőek, hiszen az egyénre összpontosítanak a 60-as években, például Jugoszláviából Németországba érkeztek férfiak, nagyjából ugyanolyan háttérből, nagyjából ugyanolyan munkákat tudtak elvállalni, és ezért egy, egy tömeges integrációnak voltunk tanulni. Most azonban eltérő környezetből, eltérő háttérből érkeznek különböző nők, és valóban meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet egy mindenki számára kedvező helyzetet kialakítani. Ezen kívül ugye az is elhangzott, hogy nézzük meg, a, nézzük meg, hogy milyen is ez a személy, milyen ez az egyén, milyen kompetenciákkal rendelkezik, milyen háttérből érkezik, milyen munkát tud vállalni. Azt hiszem, hogy ez a gyakorlat valós sikereket hoz, és az integrációs módszereik, amelyek modern nőket segítik, nagyon is hatékonyak. Szeretném, hogyha nagyon szeretném azt látni, hogy ez a gyakorlat Európában elterjed, illetve a bizottság is felkarolja. Érdekes volt azt is megnézni, hogy nem csak a munkaerő piacra összpontosítanak, hanem megvizsgálják azt is, hogy a politikába hogyan lehet integrálni a nőket. Ez is siker volt, ez a projekt is sikere vezetett, hiszen nagyon sok nőt beválasztottak a, a önkormányzatokban. Ez, ez is érdekes perspektíva lehet a nők számára, és nagyon fontos eredmény. Ennyit a, az oktatás elfogadásáról, elismeréséről. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos Európa számára. Ugye a bolonyai folyamat keretében pontosan ez a célunk, hogy a különböző oktatási rendszereket kölcsönösen elismerjük. És így bevándorolhatnak országainkba emberek, és munkát is vállalhatnak. Válság idejét éljük, nagy kihívások előtt állunk, hiszen hiányzik a munkaerő, és hiányozni fog a jövőben. A demográfiai helyzet is ugyanebbe az irányba mutat, ez pedig azt jelenti, hogy felkészülteknek kell lennünk, és meg kell vizsgálnunk az integráció lehetőségeit. Nagyon szépen köszönöm az előadóknak ezeket a prezentációkat. Még egyetlen kérdésem lenne Bulgária kapcsán, illetve a roma lakosság kapcsán. Elmondta, hogy a, a, beszéltünk a roma, illetve a török kisebbségről. A kérdésem pedig az, hogy a romák romákkal házasodnak kizárólag, vagy pedig kizárólagosan, vagy pedig van némi keveredés a, például a törökök és a bolgárok, vagy a bolgárok és a romák között. Merci, merci. Köszönöm szépen, Tom asszony. Most megnyitom a vitát. Tehát, hogyha lenne kérdések, akkor kérem, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseket. Rudi Kratszán asszonyt üdvözlöm, ő az alelnökünk. Ernst asszony először, nem, Kratza asszony először. Ön kap szót. E, vitával kapcsolatosan, ez egy nagyon-nagyon fontos a vita témánk az európai társadalmak számára. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a nyilvános meghallgatás szervezőinek, és szeretnék köszönetet mondani az összes meghívottnak, a szakértőknek, akik eljöttek, hogy megosztják hogy megosszák velünk a tapasztalataikat. Ez a vita nagyon fontos, nagyon fontos az Európai Unió belső kohéziója szempontjából, a célkitűzések szempontjából, a szociális béke, a jólét szempontjából, de nagyon fontos a szomszédsági politika szempontjából, a külpolitika szempontjából, csak úgy. Mert a belső biztonság és a kohézió kapcsolódik a a szomszédsági politikához is. Ugye vannak ki tagjelölt országok, vagy partner országok sőt azok számára is fontos, amelyek eh, nagyon messze eh, lévő országok. Tehát eh, nagyon örülök, hogy ezekről a kérdésekről beszéltek, minden kisebb, etnikai kisebbségi csoport problémáit felvetették. Ezek a kérdések fontosak a képviselők, de a szakértők számára is. A szakértők hozzájárulnak a munkánkhoz. Ugye az Európai Parlament már foglalkozott a témával, jelentések születtek a roma nők helyzetéről, a bevándorló nők helyzetéről. Tehát nagyon sok sikert ért el a mi szakbizottságunk ezen a területen. A folyamatosságot is szeretné biztosítani az Európai Parlament. Meg kell nézni, hogy mit tudtunk megvalósítani a céljainkból, mi az, ami nem működött, mi az, ami sikeres volt, hogyan menjünk tovább ezen az úton. Még egyszer köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt. Elnök, köszönöm szépen, Kratz asszony, most pedig Ernst asszony kap szót. Vielen Dank. Ähm, ich habe mir überlegt... Köszönöm szépen. Gondolkoztam ezen, hogyha egy diszkrimináció ellenes stratégiát akarunk kidolgozni az Európai, belül, Európai Unión belül, az etnikai csoportokhoz tartozó nők tekintetében, akkor nagyon körültekintően, óvatosan kell eljárnunk, meg kell határoznunk, hogy kikről, mikről beszélünk. Itt az emigráns nők különféle generációiról beszélünk. A fiatalabb nők sokkal eh, mások, mint az idősebbek a muzulmán nők kérdése pedig egy tökéletesen más terület, ezt másképpen kell megközelítenünk. Úgyhogy rendkívül szerteágazóak az etnikai kisebbségek, ennél fogva nagyon sokféle módon kell megközelítenünk a kérdést, csak így lehetünk keresek az etnikai diszkrimináció elleni harcban. Szerintem pontosan ezért valamiféle szűrőt kell alkalmaznunk. Miféle eh, problémákkal szembesülünk egyes etnikai csoportoknál, illetve melyek a közös nevezők. Végezetül akkor így jutok el a kérdésemhez, amelyet e, feltennék meghívott e, vendégeink számára. Vajon tudnának-e iránymutatásokat adni, hogy e, bizonyos konkrét kisebbségi csoportoknál beazonosítsuk a problémákat? valamint vannak nagy területek, amelyek valamennyi csoport esetében közösek. Köszönöm szépen, Kinnészen asszony. Én azt hiszem, hogy ez a meghallgatás nagyon érdekes. Ugye szó volt arról, hogy az adatok sok esetben hiányoznak, ahogy Ejuk úr is elmondta. És akkor én ugye az afgán nőkre gondoltam, akik burkában járnak, tehát teljesen le vannak fágytyolozva, és róluk sincsenek adataink. Szeretnék tehát akkor az adatok, a statisztikai adatokkal foglalkozni. Tehát sokat mondjuk azt, hogy hiányoznak az adatok de úgy gondolom, hogy egy olyan kérdést is fel kell tenni, hogy mik az okok, miért vándorolnak be egy másik országba, vagy migrálnak a nők, milyen okból, és hogyan lehet válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy mik is az okok. Ugye már részben volt erről szó itt ma délelőtt, de e, ugye e, van, amikor választott a migráció, van, amikor egész egyszerűen el kell, hogy szenvedje az adott személy, mert nincs más választása. Ugye, az én régiómban, én Franciaország nyugati részén lakom, nagyon sok a roma, úgyhogy ismerem egy kicsit a kérdést. Amikor az adatokkal dolgozunk, tehát a, fel kell tenni a kérdést, hogy miért vándorol be valaki, a, a romák is, ők választották azt, hogy itt vagy ott telepednek le, vagy pedig elszenvedték ezt és hogyan lehet kezelni az okokat, hogyan lehet a mm, bevándorlás okait kezelni. Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Hogyha nincs más kérdés, Fotakis úr, ugye? Fotakis úr akart kérdezni. Uh, Először is <clears throat> azért szerettem volna felszólalni, amit Ernst asszony mondott elsősorban demográfiai kérdésekben tartom magamat érintetnek, de valóban van egy kérdésem. Először is. Ugye nagyon sokszor dramatizáljuk a demográfiai kérdéseket, azt szoktuk mondani, hogy hatalmas szükségletek vannak, amelyeket nem tudunk fedezni. A két éves gazdasági válság után valószínű, hogy a következő tíz évben az lesz, hogy romlik a munkáltatás helyzete, de ugyanakkor a szakismereti, szakoktatási kérdéseket is meg kell válaszolnunk. Egy olyan periódus következik, ahol a közgazdaságot, közgazdaság kutatókat is az új realitásokhoz kell igazítani. Nézzék meg, együttműködés alakult ki a Renault és a Daimler között, tehát új dolgok következnek, a szerkezetváltás lesz, új programok indulnak be, ugyanakkor nagyon sokan lesznek, akik elveszítik majd a hagyományos munkahelyeiket. Nem nagyon könnyű, hogy új szakismereteket ö, adjunk az embereknek, akik ö, most jönnek ki az oktatási rendszerből, rendelkeznek az új ismeretekkel, de ez e, csak részben működik, hiszen a fiatal generáció csak nagyon is e, kevés a létszámat tekintve. Úgyhogy a migránsokat is be kell vonnunk. E, ez a következő tíz év programja a demográfiai folyamatok, az előregedés a következő 45 évre biztosan kihatással lesz. Most pedig e, a kérdésemre térve, ez egy kicsit provokatív lesz. Hogyha migrációra beszélünk, mindig az legelső dolog, amit mondunk, arról beszélünk, hogy az integráció a teljes e, társadalomra és a migránsokra egyaránt e, vonatkozik de az intézkedéseknél csak a migránsokról beszélünk, nem a társadalomról. Miféle intézkedések vonatkoznak a befogadó társadalomra? Hiszen itt gyakran a leg, legfontosabb probléma a migránsok számára. Tehát az, hogy akkor is, hogyha végül is pozitív a hozzáállás, még mindig az intézkedések egyfajta vákumban történnek meg. Tehát végül is azt szeretném tudni, hogy vajon van-e olyan bevált gyakorlat, amely a befogadó társadalom társadalmat veszi célba. Köszönöm szépen, Fotakis úr. És akkor visszatérünk azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyekről Möller Jensen asszony is beszélt, mennyire fontos a, az, hogy patronálják a bevándorló nőket, és ahogy Kratz asszony is mondta az előbb, ne csak arról legyen szó, hogy a befogadó társadalom kapcsolatba lép valamilyen szinten a bevándorlóval. Ennél, ennél sokkal tovább kell menni. Eljup úr beszélt egy nagyon érdekes megközelítésről. Tehát látjuk, hogy az adatok hiányoznak. Itt elsősorban a, a különbségekkel kapcsolatos adatok, tehát a vidéki és a városi ö, térség ben mik is a különbségek? El tudná esetleg ezt mondani? De először Müller Jensen asszony válaszol a kérdések első részére, aztán eljük úr. Thank you. Um... Köszönöm. Először is figyelmet hívnék fel egy nemzetközi konferenciára, Tavaly novemberben tartottuk meg ezt. Angolul olvashatnak róla. Minden eredményről, minden tárgyalt témáról megtalálják az információt a honlapunkon. Azt hiszem, hogy ez hasznos információval fog szolgálni az önök számára. Az adatokkal kapcsolatos kérdésre. Nos, a hosszú évek alatt a különféle interjúknak az eredményeit felraktuk a honlapra, a mentorokat, illetve a mentorált személyek adatait egyaránt bevittük egy adatbázisba. Eleinte nem is tudtuk elképzelni, hogy miféle hatalmas programmá fejlődik majd ez. Ez eleinte csak egy eszköz volt, amit saját magunk céljaira fejlesztettük ki. Most azonban azon dolgozunk, hogy ezt az adatbázist továbbfejlesszük, hogy bizonyos válaszokat kereshessünk, találhassunk benne. Megnézzük, hogy X országból hány mentorált személy érkezett, és aztán megvizsgáljuk, hogy miféle eredményekre jutottunk. Úgy gondolom, hogy körülbelül fél éven belül több, több információval is szolgálhatunk e témában. Szerintem senki nem rendelkezik egy hat évre visszamenő adatbázissal. Jelenleg ezen dolgozunk most. Ugye az életkorról is kérdeztek. A mentorált személyek 25 és 55 év közötti életkorban szóródnak, azonban a 25-35 év közötti korcsoport a leggyakoribb. Ők azok, akik, azok a nők, akik integrálódnak a társadalomba a legjobban. A német hölgyhöz fordulok. Ön mondta, hogy differenciálni kell a különféle csoportok között, hogy melyik csoport honnan érkezik. Igen, nagyon fontos, hogy mobilizáljuk a polgári, a civil társadalmat. Ne differenciáljunk, ne azon, ne azzal foglalkozzunk, hogy honnan jöttetek, muzulmánok vagytok-e vagy sem. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy politikus és az Európai Parlament számára ez meghatározóan fontos. Képesnek kell lennünk differenciálni. Azonban nekünk az a tapasztalatunk, hogy a népszerűségnek és a sikernek az az áloga, hogy ne ezt a gyakorlatot kövessük. Vannak fiatal muzulmánok, férfiak, nők. Nem szabad őket stigmatizálni azzal, hogy muzulmánként kezeljük őket, integrálni kell őket úgy vonjuk be őket a programjainkba, mint egyéniségeket, személyiségeket, foglalkozunk a vágyaikkal, a reményeikkel, megnézzük, hogy milyen forrásaik vannak, mentort rendelünk melléjük, mert gyakorlatilag meghívjuk őket, hogy válhassanak Dánnál, hiszen az ő szándékuk is tulajdonképpen ez. A civil társadalmat mobilizáló programnak ezek a főbb céljai, ön pedig a differenciálásra hívta fel a figyelmet. Nem tudom, elegendő -e ez mostanra? Köszönöm. Merci, merci. Köszönöm szépen. Ejuk úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát először is szeretnék Thomson asszony vála, kérdésére válaszolni. Bulgáriában a romák csak úgy, mint a törökök, tehát nem bevándorlók, migránsok. A törökök kb. 600 éve élnek Bulgáriában, a, rom, a romák még régebben, és az ő integrációjuk mindenképpen egy célzott politika része kellene, hogy legyen na, Bulgáriában nagyon sok a pozitív példa, természetesen nagyon sok a negatív példa is, az előítélet, és az előítéletek magyarázzák meg a diszkriminációt. És annak eh, érdekében, hogy ne legyen diszkrimináció, mindenképpen eh, a gyerekekre kell koncentrálni, már óvodáskortól kezdve, eh, aztán az általános iskolában, középiskolában, mert a tudatlanság, az oktatás hiánya az, amely egész egyszerűen elutasítja a romákat a társadalomon belül. Nagyon sok esetben a fiatal bolgárok egy osztályban nem akarnak egy padban ülni egy roma gyerekkel. Tehát ezek diszkriminatív magatartások csak úgy, mint például a hátrányos helyzetűek eh, esetében. Ugye a romák leginkább egymás között házasodnak, bolgárokkal úgymond vegyes házasságot szinte egyáltalán nem kötnek. És egy tragikus példával is szeretnék élni, körülbelül öt hónappal ezelőtt két fiatal, szerelmes, egy, tehát egy szerelmes pár, mint Rómeó és Juliet, Julietta, 17 évesek, az egyik bolgár volt, a másik roma, e, egy vonat alá vetették magukat. A fiatal lány meghalt, a fiatal ember pedig örök életére beteg marad ezt azért tették, mert nem engedte meg a társadalom számukra azt, hogy együtt éljenek. Ugye Bulgária, amióta csatlakozott az Európai Uniótól, Schengen Schengeni határá vált, és ugye azt gondolták, hogy majd a bolgárok tömegesen elhagyják az országot, és elmennek úgymond nyugati országokba. Tehát nem erre nem került erre sor. Na most ugye felmerült a kérdés, hogy a romák miért vándorolnak el. Hát itt elsősorban azért, mert nem találnak munkát az eredeti származási országukban. Vagy pedig ugye a nők leginkább otthon dolgoznak, a családban. És és most már nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is úgymond az emancipációért kell harcolniuk Bulgáriában, hogy integrálódhassanak a társadalomba. Ami pedig a vidéki körzetek és a városi körzetek közötti különbséget illeti a vidéki környékeken ugye jobban ismerik egymást az emberek. Az integráció talán sokkal könnyebb. Ami nehéz, az, az a munkahelyek, munkai lehetőségek megtalálása. Éppen ezért sok esetben egész egyszerűen el kell menni a vidékről, és a városba kell menni szeretném ehhez azt is hozzátenni, hogy Bulgáriában nincs utazó, nom, úgymond nomád roma. Ezek a romák mind letelepedett romák, akik, akik olyan környezetben élnek, ahol jó, jó a helyzet, tehát van villany, víz, szolgáltatás, de sok esetben ezekben a körzetekben túlságosan is sokan laknak, laknak nagy a ö, sűrűség. Aztán van, hogy barakkokban ö, laknak, ők maguk építenek fel barakkokat, ö, nem veszik figyelembe a törvényeket. Éppen ezért mondtam azt, hogy fontos lenne a statisztikai adatokat ismerni, hogy tudjuk azt, hogy hány gyerek jár iskolába például, hányan nem, hányan maradnak otthon kik a munkanélküliek, kik dolgoznak feketén, kik nincsenek bejelentve, és így tovább. Tehát azért, hogyha lennének adatok, a problémák megoldása sokkal könnyebb, mert így nem tudunk semmiféle intézkedéseket hozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Eljuk úr a válaszait. Most pedig lezárom ezt a második panelt, a második vitaforumot és áttérünk a záró vitafórumra, ez pedig a politikai javaslatok címet viseli. Most mindjárt meg is adom a szót Amandin Bach asszonynak, az Európai Női lobbytól, aki itt van velünk, aztán Bauer asszony és Nicole Kill Nielsen asszonyok kapnak szót, mint képviselők. Köszönöm. Bach asszony, jönni a szó. Um, I would like first to start... Köszönöm szépen. Először is szeretném megkösz, megköszönni a Nőjogi Bizottságnak, illetve a jelentéstevő asszonynak a munkáját, Paranova asszonynak a munkáját, illetve azt, hogy meghívtak bennünket erre a meghallgatásra. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Sok politikai javaslatot hallottunk már a ma délelőtt folyamán. Mégis úgy érzem, hogy európai hálózatként néhány politikai javaslattal kell előrukkolnom, olyanokkal, amelyek konkrétan európai politikai megbeszélésekhez, vitákhoz kapcsolódnak. Nagyon sok javaslatot hallottunk ma délelőtt, ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem szabad elfelejteni őket. Ezeket pedig a jelenlegi Európai Uniós programokhoz szeretném kapcsolni. Amikor a jelenlegi európai politikai programokról beszélek, akkor olyan programokat tartok figyelembe, amelyek érintik a migráns nőket, illetve a kisebbségben élő nőket. Az Európai Unió 2020-as stratégiájára gondolok, hiszen ez a társadalmi integráció szempontjából rendkívül fontos a etnikai kisebbségben élőknek. Nagyon sokan, sokat beszélünk a Nőjogi Bizottság jelentéséről is. Ma van a módosító beadásának határideje. A Stockholm program keretében is beszélünk a migráns nőkről, és ez is rendkívül fontos lépés lesz az új integrációs stratégia felé. Az integrációról nagyon sokat beszélünk, és elmondjuk, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik, elég nagy mértékben, de a Lisszaboni szerződés különböző mechanizmusokat léptet életbe Európai Uniós szinten is, ezért Európai Uniós szintű vitáknak is tárgyát képezi ez a téma. Fontos szerepet kell vállalnunk, és alapvető közös elveink vannak az integráció területén. Erre utaltunk a, például a kétoldalú folyamat kapcsán a ma délelőtt folyamán. Minél többet beszélünk erről, minél többet beszéltünk erről ma délelőtt, annál inkább a migráns nőkre helyezzük a felelősséget, ugye nyelvi kurzusokról, integrációs erőfeszítésekről beszélünk, és megfeledkezünk arról, hogy a befogadó társadalomnak is fontos szerepe van. Fotakis úr is elmondta, hogy hiányoznak azok a mutatók, amelyek a teljes társadalmat mérik. Megfeledkezünk ezekről a mutatókról, Azért, mert instrument, instrumentalizáltuk az integrációt. Nagyon fontos tehát, hogy most visszalépjünk, és valóban meghallgassuk azokat, akik a helyszínen vannak, akik a terepen dolgoznak, és megnézzük, hogy az Európai Uniós politikák hogyan érintik az egyes emberek, egyes személyek életét, a migráns nők, illetve a különböző etnikai csoportból érkező nők életét. Mielőtt tovább lépnék, gyorsan egy-két gondolatban elmondanám, hogy mi is az Európai Női Lobby. Mi vagyunk a legnagyobb ernyő szervezete az Európai Uniónak, nőjogi szervezete, több mint 2500 tagszervezettel rendelkezünk. Tagsági alapú ez a szervezet, és ahogyan már a beszédem elején elmondtam, európai szintű tevékenységet folytatunk, de helyi szinten is nyomon követjük, illetve nemzetközi szinten is nyomon követjük a programjainkat. A diszkrimináció ellen lépünk fel az integráció értekében, de ezen kívül a szociális politikák is fontos szerepet töltenek be, illetve a nők elleni erőszak ellen is küzdünk. Az esélyegyenlőség, illetve a politikai szerepvállalás is mind témáját képezi a nőlogi, nőjogi lobbinak, és ez nagy mértékben érinti a kisebbségben élő nőket. Ahogy mondtam, politikai javaslatokat fogalmazunk meg ezeken a területeken, nem csak a bevándorlás, illetve az integráció témájában. Szeretnék egy-két példát mondani arról, hogy milyen munkát is végzünk. A diszkrimináció ellenesség témájában nyomtatványokat adtunk ki, ezt megtalálják a bejáratnál. Például a diszkrimináció, a fai, illetve nemi alapon történő diszkrimináció, megkülönböztetés témájában. Nagyon érdekes, nagyon érdekes kutatást végeztünk az úgynevezett eh, nem és faj címet viseli ez. A Európai Bizottság finanszírozásában történt ez a, ez a kutatás. Gyakorlati eszközt kívánunk létrehozni azoknak, akik esélyegyenlőséggel, diszkriminációval foglalkoznak, és nekik szeretnénk egy, egy átfogó ö, eszköztárat biztosítani. Aztán van még egy projektünk, a politikai programok kialakítása mellett, az Európai Alapítványok Hálózata finanszírozta ezt, és ez pedig nem más, mint a migráns nők támogatása. Találkoztak, illetve tudják, hogy Virginiát neveztük ki elnöknek, illetve választottuk meg, ez rendkívül fontos, mert valóban valóban lényeges az, hogy meghalljuk ezeknek a nőknek a hangját, és ezt a hangot Európai Uniós szintre emeljük. A politikai döntéshozatalban résztvevők meghallják és megfontolják ezeket a gondolatokat. A munkánk lényegi része arra vonatkozik, hogy mindannyian különböző helyeken, különböző területeken részét képezzük az európai hálózatnak, akár funkcionálként az Európai Bizottság keretében, vagy esetleg Európai Uniós képviselő, képviselőként, mindannyian egy úgynevezett interszekcionális perspektívában gondolkozunk, tehát a különböző disziplinákat összekötő elképzeléseket próbálunk megvalósítani a gyakorlatban egy-két konkrét javaslatot szeretnék bemutatni, hogy hogyan valósulhat meg ez a gyakorlatban. Izabella beszédében már utalt erre, nemi alapú megkülönböztetést, diszkriminációt tapasztalunk. Beszélünk például a laká- beszéltünk a lakáshelyzetről, illetve az ezzel kapcsolatos problémákkal, itt akár kettős megkülönböztetést, kettős diszkriminációt is szenvedhetnek azok, akik egyrészt nők, másrészt roma, roma nők. Az Egyesült Királyságban érdekes kutatásokat végeztek ebben a témában, például a fekete nők munkavállalását illetően. Ez a felmérés rámutatott a többszörös diszkrimináció problémájára. Különböző Európai Uniós jogi keretekre mutattam rá. Nagyon fontos, hogy itt átfogó munkát végezzük, ne csak egyes területeken próbáljunk működni. Nagyon gyakran megfeledkezünk arról, hogy konkrét, célzott politikákra van szükség ezekben az Európai Uniós keretprogramokban. Megnéztem például a Roma jelentést, amelyet most vizsgál az Európai Parlament, úgy érzem, hogy interszekcionális nézőpontra, illetve látásmódra van szükség. Az etnikai kisebbségben élő nőknek ez nagyon fontos előrelépés lehetne. A tavalyi a tavalyi év során a honlapunkra föltettünk egy ezzel kapcsolatos közleményt. Üdvözlöm az elhangzottakat. Kötszány asszony utalt arra, hogy a SEDA egyezmény 79-ben született meg, ugye tavalyi évben ünnepeltük ennek 30. évfordulóját. Ezen kívül vannak más keretprogramok is, például a fai egyenlőség irányelv, nagyon sok Európai Uniós program, illetve politika valósul meg, amelyek etnikai kisebbségekkel, illetve roma kisebbséggel foglalkozik. Beletettem a roma nőkkel kapcsolatos állásfoglalást is ebbe a mai beszédembe, Izabella is utalt rá. Adatszerzés, adatgyűjtés, méghozzá lebontva nemek, nemre, illetve kisebbségi háttérre. Nagyon-nagyon jó javaslatok szerepelnek ebben az állásfoglalásban, ezeket kell majd továbbfejleszteni. Krasza asszony volt a jelentéstevője a roma nők integrációjára vonatkozó jelentésnek is, illetve a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos jelentést is megemlítem a beszédemben. Nagyon sokat beszéltünk a nemek közötti esélyegyenlőségről, és beszéltünk arról is a ma délelőtt folyamán, hogy a különböző etnikai csoportok, a, a romák, illetve a muszlimok nagyon erős diszkriminációnak vannak kitéve, azonban azonban nem emelik föl a hangjukat ez ellen, azért, mert nincs bizalmuk. Különösen a roma lakosság esetében igaz ez, nem hisznek azokban a helyekben, ahol panaszt tehetnének. Erre vonatkozóan is politikai javaslatokat kell kialakítanunk, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet. Megvan tehát a kötelezettségvállalás, nagyon sok politikai programot alakítottunk ki, hogy konkrét csoportokra összpontosíthassunk. Most azonban tovább kell lépnünk, és konkrét lépéseket kell megfogalmaznunk, konkrét politikai javaslatokat, illetve programokat kell kialakítanunk. Virginia már utalt erre. Részletes, részletezett munkára van szükség, nagyon fontos, hogy a nők a autonóm tartózkodási engedélyhez jussanak. Ez benne volt a Kratza jelentésben is. Ahogy elmondtam, tehát a konkrétumokkal, a részletekkel kell foglalkoznunk, illetve ezekre is ki kell térnünk. Ugye sokszor az ördög a részletekben rejlik nagyon jók a nagy általános nyilatkozatok, illetve megállapítások is, fontosak ezek is, azonban tovább kell lépnünk, a részletekbe kell bocsátkoznunk. Beszéltünk a, nagyon sokat beszéltünk az adatgyűjtésről, a statisztikáról ma délelőtt, ezt nem szeretném megismételni. Ez rendkívül fontos, azonban minőségi kutatásra van szükség, természetesen emellett mennyiségi, mennyiségi adatgyűjtésre is szükség van nemi alapú, etnikai alapú korra lebontott adatokra van szükség. Viszont nem szabad várnunk ezeket az adatokat. Már így is nagyon sok kvalitatív jellegű felmérés készült a migráns nőkre vonatkozóan, illetve a finanszírozási lehetőségekre vonatkozóan. Ezt kell továbbvinni. Mindenképpen fontos az, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk a megfelelő politikák számára. Különösen az ilyen, ilyen időkben, amelyeket most élünk a gazdasági válság idejében, fontos a finanszírozás biztosítása. A migránsok, az etnikai kisebbségi szervezetek számára. Nagyon nehéz eljutni ezekhez a szervezetekhez, és itt szeretném felhívni az Európai Parlament figyelmét, arra, hogy az európai finanszírozást próbálják olyan irányba, olyan irányba vinni, hogy ezek a civil szervezetek is hozzáférhessenek a pénzforrásokhoz, és képzéseket biztosíthassanak. Itt külön költségvetési sorokra van szükség, hogy ezek a civil szervezetek valóban kiaknázhassák ezeket a lehetőségeket. A migráns szervezeteknek csak 2%-a volt partner az eddig, eddig megvalósult programokban. Mindössze 2%. És itt az eredmények megosztására vonatkozó adatokat mondom. Sokat beszéltünk a többszörös diszkriminációról, és arról, hogy ez hogyan nyilvánul meg a nemzeti jogszabályokban. Egy Európai Uniós jelentés is született ebben a témában, a, illetve diszkrimináció ellenes irányelv a tavalyi év során itt az Európai Parlamentben. Nagyon érzékeny kérdésről van szó, és nagyon reméljük, hogy valóban megvalósul majd, elfogadásra kerül ez, a, ez az irányelv. Virginia beszélt a család fontosságáról lesz egy vita ebben a témában, a család egyesítés témájában. Az Európai Bizottság egy zöld könyvet ad ki. Önöknek képviselőként nagyon fontos szerepük lesz abban a vita során, hogy elkerüljék a nemi diszkriminációt a családegyesítési jogszabályok kapcsán. Egyre több az akadály, a korlát a családegyesítés előtt. Ami pedig a menekült státuszt illeti, ilyenkor gyakran a menekültek nem kapnak jogot arra, hogy dolgozzanak, illetve egy távoleső területen kell élniük, és ott pedig megbélyegzésre kerülnek etnikai hátterük miatt, és nagyon sokszor áldozatul esnek erőszaknak is. A nők elleni erőszakról szintén sokat beszéltünk, a migráns nők számára ez egy rendkívül fontos probléma. Beszéltünk erről, de a megbélyegzés szempontjából, ebből a nézőpontból azonban az erőszak általánosan érinti a női csoportokat, ebben a témában is született jelentés, illetve irányelv is, valamint cselekvési terv is. Eljött az ideje, hogy az Európai Unió vezető szerepet töltsön be, ebben a témában, és konkrét lépéseket hozzon. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Madame Bach. Nagyon szépen köszönöm, Bachasszony. Köszönöm a beszámolóját a lehetséges megközelítésről és intézkedésekről. Köszönöm Fotakis úrnak, aki most itt kimegy a teremből, hogy itt volt velünk. Most pedig Bauer Edith asszony kap szót, hogy elemezze a helyzetet az intézkedésekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Thank you so much. I should be frank that uh, it is not... Igen, őszintének kellene. <clears throat> Nem könnyű felszólalni ebben a vitában. Először is elmondom, hogy nagyon méltányolom Parvarova asszony bátorságát, hogy megnyitja a kérdést, mert ez nem egy könnyű kérdést. Amint hallották, nincs kötelező definíciója a nemzeti kisebbség fogalmának, azonban felhívnám a figyelmüket az Európai Tanács 1201-es határozatára. Ez tartalmazza a nemzetiségi kisebbségek fogalom meghatározását, és mivel más hatályosabb vagy kötelezőbb érvényes, kötelezőbb hatályú érvényű fogalom meghatározás nincs. Azokhoz az utóbbi dokumentumokhoz kell fordulnunk, amelyek kötelező hatályúak, mint például az, az európai kisebbségi nyelvek európai kartája, ez egy egyezmény, a nemzeti kisebbségnek öt jellemzője van. Egyrészt az adott ország területén laknak, kettő állampolgárok. Ez is problémás. Beszéltünk erről a helyzetről. Az orosz kisebbségek kapcsán, akik a balti országokban élnek, de ezt csak úgy zárójelben jegyzem most meg. Aztán az állammal szilárd és tartós kapcsolatuk van, e, etnikai, kulturális, e, nyelvi e, jellegzetességeik vannak, általában létszámuk kisebb, mint az adott államnak a többségi lakossága. Végezetül pedig közös identitásuk, kultúrájuk vallásuk vagy nyelvük van. Annak a tények ellenére, hogy van, létezik legalábbis valamiféle hivatalos fogalom meghatározás, Azonban e, fontos megjegyezni, hogy bizonyos országok, mint Franciaország, Görögország e, nem ismer el e, semmiféle kisebbséget a nemzeti jogban. Belgiumban teljesen más a helyzet. Itt csak a nemzetiségi közösségeket ismerik el, ezek azonban nem nemzetiségi kisebbségek vannak államok, amelyek nem ratifikálják, illetve nem írják alá a nemzetiségek kisebbségekkel kapcsolatos keretegyezményt. Másrészt azonban ez az egész vita azt mutatja, hogy alapjában véve két teljesen eltérő témáról beszélünk. Az egyik a nemzetiségi kisebbség, a másik a migráns nők kérdése teljesen más. Vissza emlékeztetnék a 2005. évi Morales eh, jelentésre. Eh, ez a, a bővített Európa szakpolitikájáról eh, szólt. Az Európai Parlament akkor szilárd különbséget tett a roma közösségek az újonnan letelepült emigránsok között, a nyelvi vagy etnikai kisebbségek között, illetve a hontalan személyek között felhívnám a figyelmüket erre a határozatra, mert szerintem, ha nem tudunk figyelemmel lenni ezekre a rendkívül határozott különbségekre a különféle kisebbségek között, akkor nem tudjuk megalkotni a politikai kereteket, vagy a politikai javaslatokat, amelyek a különféle kisebbségekre vonatkoznak. Ezzel együtt és azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz megtalálni a megfelelő, megfelelő vagy jó politikai ajánlásokat, hiszen a nemzetiségi kisebbségek vagy a kisebbségek tökéletesen eltérő külön, körülmények között élnek. A törökök kisebbsége Bulgáriában, vagy a magyarok a környező országokban. Tehát számos kisebbség létezik, rendkívül eltérő körülmények között, mindösszesen az unión belül egyébként több mint 60 millió embert érint ez a kérdés. azt gondolnám, hogy mindenképpen az lenne a jó, hogyha legalábbis a különféle kisebbségekre összpontosítanánk, ez lenne egy alapkérdés. az egyenlősséggel kapcsolatos testületekre figyeltem különösen a vita során. Ugyanis a jogszabályok szerint az egyenlőséggel foglalkozó testületek feladata az, hogy terjesszék az információt az európai antidiszkriminációs jogszabályokkal kapcsolatban, valamint a különféle diszkriminációk eseteit elemezniük kell, mint például Magyarországon is. Ez alátámasztja az elképzelésemet, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy most hányadán állunk ezekkel az egyenlőségi testületekkel Magyarországon? gyakori, hogy alul becsülik a problémának a nagyságrendjét, hogy mi is ennek a kérdéskörnek a súlya a nemzeti jog viszonylatában. Gyakorlatilag lehetetlen ezeknek a szervezeteknek, hogy minden feladatuknak eleget tegyenek. Aztán a kérdéssel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy szinte minden egyes felszólaló elmondta, hogy hiányoznak az adatok. Vannak népszámlálási adatok persze, de a kisebbséghez való tartozás az mindig személyes döntésnek a kérdése. A hazámban például 80 vagy 90 ezer személy vallja magát romának. A becslések azonban azt mondják, hogy a valós szám 400 ezer körül van. És ez minden egyes migráns csoportnál előfordulhat. Mert hiszen, hogyha úgy döntenek, hogy jobb nekik, hogyha megbújnak valahol a társadalomban, akkor soha nem vallják be, hogy ehhez vagy ahhoz a kisebbséghez tartoznak. A másik oldalon viszont találunk úgynevezett puha, soft adatokat, a Bécsi alapjogi ügynökség segítségével esetleg be lehetne vagy fel lehetnek érni bizonyos európai adatbázisokat arra, hogy engedjék meg a kutatást. Ez talán lehetővé tenné a további munkát. Röviden, ezek lettek volna az észrevételeim az adott témához, egyébként pedig türelmet és sikereket kívánok önöknek, mert hiszen nagyon kemény a téma. Köszönöm szépen, Bajer asszony! hogy hozzájárult és tisztázott bizonyos témát, bizonyos megközelítést a mai vitával kapcsolatosan. Most pedig eh, Kill Nielsen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Párvanova asszonynak, hogy megszervezte ezt a nagyon fontos meghallgatást ezt a munkát természetesen tovább fogjuk folytatni. Bayer asszonynak igaza van, mikor azt mondja, hogy nem lehet globalizálni a problémákat, a bevándorlók és az etnikai kisebbséghez tartozók között különbség van, nem lehet egy kalap alá venni őket. Ugye most mi a nőkről beszélünk elsősorban, és amikor egy csoportot diszkriminálnak, elnyomnak, akkor a nőket azon csoporton belül kétszeresen is elnyomják. Ez lehet, vonatkozhat a romákra, vagy a migránsokra. Éppen ezért nagyon nehéz beszélni róluk. Tehát romákról és migránsokról kell beszélnünk a, a mi térségünkben is rendszeresen szó van ezekről a kérdésekről. Március 27-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást a kordobai roma, második roma találkozó kapcsán, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem vették be ebbe az állásfoglalásba, ez egy hiba volt, egy hiány, amelyet mindenképpen orvosolni kell. Mert itt tényleg specifikus megközelítése van szükség, hogyha a nőkről beszélünk a diszkrimináció, amelyet el kell, hogy szenvedjenek a roma nők, ugye kapcsolódik az alapvető jogokhoz, az egészségügyhöz, a munka, munkához való lehetőség, az alapjogok, és így tovább. Tehát ezekről volt szó, Mihály asszony szintén sokat beszélt erről a témáról. Franciaországban az orvosok határok nélkül is írt egy jelentést, vannak olyanok, akik a romák között, akik nem élnek például fogamzásgátlással, csak 17%-uk, aztán sokan belehalnak a szülésbe, és így tovább. E, erről is volt szó már, aztán arról is, hogy hogy diszkriminálják a gyermekeket is, vagy nem akarnak roma gyermekekkel egy padban ülni, a többiek, aztán beszéltünk a visszaélésekkel kapcsolatosan az, hogy a roma nőket például a munkahelyeiken diszkrimináció éri, sok esetben az etnikai hovatartozásuk miatt. Az Európai Unió spanyol elnöksége az esélyegyenlőségnek és a nemek közötti egyenlőségnek alapvető tulajdonságot alap, alapvetően odafigyel erre a témára, és ugye azt is kérték tőlünk, hogy próbáljunk meg megoldásokat vagy javaslatokat továbbítani önöknek. Azt hiszem, hogy sokkal átláthatóbb, hatékonyabb figyelemre van szükség a nők esetében. Aztán az egészségügy területén ugye, elhangzott az, hogy mennyi az előítélet, például a közegészségügy területén is. Aztán ott van a nyelv problémája. Nagyon sok esetben például a kórházakban felmerül a nyelv problémája vagy a kommunikáció nagyon drámai módon folyik a kórházakban a romák és a ápolók, orvosok között. Sok esetben az önkormányzati adminisztrációkban is tolmácsra van szükségük. Azt hiszem, hogy ha erre jobban odafigyelnénk, akkor, akkor kevesebb lenne például a nem kívánt abortusz, vagy a nők szülés közbeni elhalálozása. Az utóbbi években nagyon sok esetben megsértették a romák jogait, az erőszakos sterilizációról van szó. Sok államban már orvosoltak ezen a helyzeten, de van, ahol még nem. Azt hiszem, hogy az alapvető dolog, hogy azokban az országokban, amelyek tagjai az Európai Uniónak, vagy tagjelölt országok, és ahol erőszakos sterilizációra került sor, hivatalos vizsgálatokat indítsanak amelyek, amely vizsgálatok nem lehetnek természetesen részrehajlók, hanem független vizsgálatokra van szükség, és el kell ismerni, hogy milyen mit szenvedtek el, milyen diszkriminációkat szenvedtek el a nők. És természetesen a felelősségeket szankciókkal kell sújtani azt is látjuk, hogy Európában nagyon sérülékenyek a roma nők, sok esetben erőszakos prostitúció áldozatai, vagy pedig embercsempészet, emberkereskedelem áldozatai. A tagállamok, amelyek nem elégednek meg a közösségi jogszabályokkal, az ember csempészet vagy kereskedelem területén, igenis mondják el, hogy milyen javaslatokkal tudnák kezelni a helyzetet. A fiatal lányok oktatása az emancipáció kulcsa lehet, hogy a legtöbb országban, de nagyon sokban mindenképpen fontos, hogy legyenek közvetítők, ugye, mert tudjuk, hogy vannak olyanok, akik különféle agressziókat szenvednek el, és egész egyszerűen nem merne, merik azt bejelenteni. Éppen ezért olyan struktúrákra van szükség, amelyek segítségével ilyen esetekben például a rendőrséghez fordulhatnak. Aztán ott van a az erőszakos házasságok, korai házasságok ügye is, tehát fel kell lépni ezeken a területeken. Most akkor keresgélem itt az oldalaimat, a javaslataimmal kapcsolatosan, ami a nemi, nemek egyenlőséget illeti. Konkrét javaslataim is vannak. Például azt kérem, hogy jöjjön létre egy olyan egység, amely az Európai Unión belül foglalkozik a roma nők helyzetével. Ugye létezik egy európai ügynökség már, amely a nemek egyenlőségével foglalkozik. Na most ezen belül lehetne egy egységet létrehozni. Továbbá a tanácsnak létre kellene hoznia egy rendkívüli küldötti funkciót, amely foglalkozna, aki foglalkozna horizontális szinten a roma nők és általában a nők helyzetével, és hatékony eszközöket bocsátana rendelkezésre a fejlődés terén. Aztán van egy másik javaslatom, strukturális javaslat, egy európai ö, útlevél létrehozása a romák számára. Ugyanis a romák életmódja sok esetben az, hogy utaznak. Ezáltal ö, el lehetne ismerni az európai állampolgárságukat, és ez lehetővé tehetné számára, hogy az Európai Unió 27 országában vándorolhassanak vagy utazhassanak. Továbbá a roma női szervezetek és általában a női szervezeteket be kell vonni az Európai Unión belül minden nemű folyamatba a roma nők számára lényegbe vágó, hogy részt vehessenek a különböző európai folyamatokban, a női szervezetek eh, szerepe is nagyon fontos, be kell vonni őket a mi munkálatainkba. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kill Nielsen asszonynak. Most pedig azt javaslom, hogy Parvanova asszonyt hallgassuk meg, ő a jelentéstevőnk, az előadónk. Szeretnék neki köszönetet mondani, én a saját nevemben is hogy megszervezte ezt a ma reggeli meghallgatást. Öni a szó. Köszönöm szépen, el, elnök asszony. Természetesen nagyon érzékeny témáról van szó, nagyon nehéz megbirkózni ezzel. Ahogy Bauer asszony is elmondta, nagyon sok bátorságra van szükség, támogatnunk kell egymást, és így jobb eredményeket érhetünk el, mint, mint az eddigiek. Igazából a definíció hiánya mutatja, hogy nem volt következetes az erőfeszítésünk a probléma megoldását illetően. Bár nem konkrét akadályról van szó, ma meghallgattuk a szakértőinket, és valószínűleg Egy ilyen eszmecserét követően nagyon fontos, hogy ne fölülről lefelé irányuljanak a, a programok, a politikai megközelítések, hanem, a, hanem alulról fölfelé, így nagyobb sikereket érhetünk el. Köszönöm szépen a remek ötleteket, följegyeztük a problémákat is, megemlítettük az oktatást, a lakáshelyzetet, a foglalkoztatást, az egészségügyet már az eszmecsere elején, azonban ez kiegészült az adminisztrációval, a nyelvvel, az intézményi keretekkel, illetve a szegénységgel, mint az egyik legsúlyosabb problémával. Ezt a kisebbségi nézőpontból is újra meg kell vizsgálnunk. Ezen kívül az erőszak, az ember csempészet, illetve a kényszer prostitúció témái is felmaradt, felmerültek, illetve az adatgyűjtés fontosságát is hangsúlyoztuk. A pénzügyi, illetve a gazdasági válság hátterében is vizsgáltuk ezeket a problémákat. Természetesen különböző csoportokról beszélünk, különböző etnikai csoportokról, más eltérő történelmi háttérű csoportokról. Vannak olyanok, amelyek nagy hagyományokra tekintenek vissza, vannak olyanok, amelyek frissebbek. Természetesen itt a nemi szempontból is fontos megkülönböztetések vannak beszéltünk a női munkavállalók érkezéséről, akik esetleg egyedül vagy pedig családdal együtt érkeznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy másképp kellene bánnunk ezekkel a nőkkel, másképp kellene kezelnünk a diszkrimináció problémáját. Európa nyitott kell, hogy legyen minden állampolgár számára, egyenlő esélyeket kell biztosítani, illetve egyenlő bánásmódot mindenki számára egyenlő jogokat. Ezért úgy gondolom, hogy a legsúlyosabb problémával kell kezdeni, és bár vannak olyan nemzeti kormányok, amelyek odafigyelnek a kisebbségek meghatározására, a definiálása, de talán történelmi és politikai okból is teszik ezt. Mégis a diszkrimináció ellenesség és az esélyegyenlőség alapvető érték mindannyiunk számára. Ebből a nézőpontból kell kiindulnunk, innen kell vizsgálni a dolgokat, és így talán nagyobb hatást, jobb eredményeket érhetünk el. Reményeim szerint kialakulhatnak a sikeres legjobb gyakorlatok. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, följegyeztem a javaslatokat, a megjegyzéseiket, és természetesen számítok majd a támogatásukra akkor, amikor a jelentésről folytatunk vitát. Azt hiszem, hogy 16-a, április 16-a a módosító javaslatok benyújtásának határideje. Nagyra értékeljük az esetleges módosítókat, illetve a hozzászólásaikat. Nagyon szépen köszönöm, Párvanova asszony, ezt az összefoglalót. A vitából kivont témákkal kapcsolatosan. Természetesen én is szeretnék csatlakozni a köszönetekhez. Látjuk azt, hogy ez a téma mennyire mobilizál bennünket, minnyájunkat itt a Nőjogi Bizottságon belül. Számunkra arra van szükség, hogy a szérvényben lévő, hatályban lévő európai jogszabályokat minden tagállamban megfelelő módon alkalmazzák, és ez már egy nagy előrelépés lesz. Ugye sokan kérték azt, hogy legyenek statisztikai adatok, de azt hiszem, hogy azért a konkrét intézkedésekre kellene mindenképpen koncentrálnunk, mert itt minnyáján ebben a bizottságban azt szeretnénk, hogy a, az egyenlőtlenség problémáit orvosoljuk. Az értékek, a transzverzális megközelítés, a szociális kohézió szintén olyan problémák, amelyek nagyon fontosak számunkra. Aztán azt is látom, hogy milyen sok még mindig a szociális probléma, milyen nagyok az egyenlőtlenségek, aztán hallottuk azt is, hogy az oktatás, az olvasás, írás megtanulása mennyire fontos, aztán az egészségügyi problémákat is figyelembe kell venni. Még egyszer köszönöm minnyájuk, minnyájuknak, hogy eljöttek. Köszönöm az előadóknak, a szakértőknek, hogy itt voltak. Köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy részt vettek itt ma egész délelőtt ezen a meghallgatáson részt vettek ebben a munkát. Nagyon sok sikert kívánok Párvánova asszonynak a munkájához. Szeretném a bizottságunk titkárságát is megköszönni, valamint a tolmácsoknak is köszönöm a munkáját.